Good day, everybody. Buongiorno, come stai? Good day, everybody. Thank you for being here. And let's get started. Jó reggelt kívánok, mindenkit köszönteni eh, szeretnék. Ez egy nagyon-nagyon eh, sűrű nap ez, jelentős eh, napirendi pontjaink vannak, amelyeket feltétlenül végig kell, hogy vegyünk. Már sokszor hallottak bennünket, és kérek mindenkit arra, hogy tartsa be a hozzászólási időt, de ez nagyon-nagyon fontos, különösen szigorúnak kell lennem a hozzászólási idő alokálásában. akik első körben szólalnak fel, két percet kapnak, a többiek egy percet. Ez egy olyan nap, amikor nem vesztegethetünk időt. Először is kezdjük a napi rend elfogadásával. Ha nincs ellenvetés, akkor uh, az elnök közleményei, uh, magyarul van tolmácsolás, és uh, magyarul fel is lehet felszólalni. A jelentéstevő kijelölése Chris Peter, aki a digitális szolgáltatások témájában felelős Javier Morano, a harmadik országból érkezők belépése nagyon magasan képzett munkahelyekre, kék kártya. Elena Sharing lesz az elszó jelentéstevéje, Miriam Dali, pedig a jogos bevándorlás, Alice Kunke, a jelentés tevője, a horizontális egyenlő bánásmód irányelv kapcsán, egyenlő bánásmód kapcsán, és számos véleményünk is van. Loran Vitz, a, az Egyesült Királysággal folytatandó tárgyalásokért felelős, Poltánk, az digitális szolgáltatások, Zita Kankó, mesterséges intelligencia, Patrick, Patrick Jackie, bűnöldözési kérdések, és ezeket a kinevezéseket most megerősítjük. Mindenki egyetért? Ha mindenki egyetört, akkor el szeretném mondani, hogy elektronikus szavazásra kerül majd sor holnap, 12 óra 15 perckor, tehát 12-15-kor mindenki hozza el az elektronikus szavazókártyát. Az első fontos napirendi pont, amelyel egész délelőtt foglalkozunk, egy külön meghallgatás a Dublini rendelet megvalósításáról, a Dublin 3-ról van szó, várjuk a Dublin 3-at. Tehát a Dublin 3-assal foglalkozunk, és megvitatjuk úgy döntöttünk, hogy világos közelebbről megvizsgáljuk ezt a kérdést, a teljes bevándorlási csomagot, menedékjogi csomagot, ez egy nagyon fontos jogalkotási anyag, és a e, bizottság nem adott ki jelentést. 2016 óta a megvalósításról a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők ezt a kérdést felvetették. Háttérinformációt e, szeretnénk biztosítani a szövegezéshez a Dublin rendelet megvalósítása után, azért, hogy e, készüljünk fel erre a jogalkotási pontra. Néhány panelt hallgatunk meg. Az első panel eh, Görög, Görögország, Spanyolország, Olaszország, Spanyolország képviselő, a második eh, panelben pedig érintettek, és eh, európai szinten foglalkozók. Meghallgatjuk majd a jelentéstevőt. Keller asszonyt, aki az anyag jelentéstevője, és az árnyék jelentéstevőket is. Ezután pedig lesz majd lehetőség a vitára, a többi képviselő számára. Kérek mindenkit, hogy egy percben szólaljon fel, és a jelentéstevők, árnyék jelentéstevők pedig kék, két percben Sesa Áriv Havi asszonyt hallgatjuk meg először. Exactly. Yes, I'm sorry. It takes me some work to pronounce it right. Alidi Hawi. Global Refugee-Led Network. Applicant for international protection and sub to the Dublin procedure. Your testimony. Nagyon örülünk annak, hogy ön bevezeti ezt a részt. 7 percben Kérem, hogy szólaljon fel, vagy 8 percben parancsoljon. Köszönöm. Mindenkit köszönteni szeretnék. Először is köszönetet szeretnék mondani a lehetőségért, és nagyon örülök annak, hogy megoszthatom önökkel a történetemet a Dublini rendettel kapcsolatban. Én a Dublini túlélő vagyok, úgymond. Mielőtt eh, megkezdem a beszédemet, kérek mindenkit arra ebben a teremben, hogy eh, gondolkozzon el a következő kérdésemről. Van-e itt a teremben eh, valaki, akit arra kényszerítettek valaha, hogy elhagyja az országát, barátait, családját, munkáját, van-e olyas valaki, aki kényszerített bevándorlóvá vált, és utolsó kérdésem, el tudják-e képzelni azt, hogy egyszer ebbe a helyzetbe kerülnek, remélem, hogy soha senki nem kerül ebbe a helyzetbe, amikor mindannyian úgy döntenének, hogy elmennek. Tudják-e vizualizálni azt, hogy melyik országot szeretnék keresni, hol szeretnének menedékjogot kérni? Még egyszer köszöntök mindenkit, Sazának hívnak. Németországban élő menekült vagyok. Korábban Szíriában UNHCR staff voltam. Mielőtt még arra gondoltam volna, hogy én magam is menekülté válhatok hogy kezdődött az utat, utazásom. Svédországban kellett menedékjogot eh, kérnem, de USA vízummal rendelkeztem. Eh, Svédországban eh, küzdöttem másfél évig azért, hogy vagy a Svédország vagy az USA vállalja fel az esetemet. Itt nem él a Dublini rendelet, de más konvenció van életben. A határozat után másfél évvel szerint az USA nem fogad, és Svédország is visszautasította az esetemet. Azt mondták, hogy négy évig itt maradhatok, mielőtt egy új per indul. Nem tanulhattam, nem dolgozhattam ezen idő alatt, tehát nem tudtam a normális életbe bekapcsolódni. Mielőtt úgy döntöttem, hogy ezelől elmenekülök, hiszen nem szeretnék újabb másfél évet elveszíteni, majd négy évet, amíg megérkezik a svéd határozat, úgy döntöttem, hogy egy másik országban kérek menedékjogot. Németországba távoztam, és Németországban még egyszer benyújtottam a kérvényemet, elutasítottak a Dublini rendszer miatt. Azt mondták, hogy meg kell először vizsgáljuk, hogy tudjuk-e önt fogadni. Egy év telt el azzal, hogy megint várnom kellett, nem tudtam semmiféle kurzusra beiratkozni, az életem úgymond leállt. Azzal az ambícióval érkeztem, hogy megtanulom a nyelvet, aktív leszek, sok mindent szeretnék csinálni, ugyanúgy, mint korábban tisztességesen dolgozom, és ezt ez a tapasztalat, illetve más országokban töltött tapasztalat segíthet. Depresszióba estem, demotivált voltam, tehát fizikai és pszichológiai tünetei voltak ennek, a fejleménynek. De nagyon fontos a Dublini eh, rendeletről annak tükrében beszélni, hogy a közösséget ez hogyan érinti. Nem pusztán az emberekről van szó, akik eh, az irodájukban ülnek, és egy, egy, egy statisztikai számként eh, szerepelünk náluk. El szeretném mondani azt, hogy nagyon fontos, hogy meghallgassanak bennünket, és a legjobb, amit megtehetünk, az az, hogy együtt dolgozunk, és másoktól halljuk azt, hogy hol bukott meg a Dublini rendelet, hiszen gondolnunk kell azokra az emberekre, akik a különböző esetek számadatok mögött meghúzódnak ezeket az embereket úgy közelítjük meg, mint hogyha pusztán statisztikai adatok volnának. Én UNCHR-es staff voltam korábban, a szobában több ezer eset halmozódott fel. Tudom, hogy milyen a munkaterhelés, de soha nem gondoltam ezekre a személyekre, mint emberekre, hanem esetekre, dokumentumokra. Ez számomra sok munka volt, de itt 20 ezer menekült is lehet, nők, gyermekek, akik szenvednek, Görögországból érkeztek, vagy máshonnét. Amikor az emberek életéről ilyen módon döntünk, anélkül, hogy elgondolkoznánk róla, akkor ez gonosz dolog is lehet. Soha nem gondoltam annak idején, amikor az irodában ültem, hogy én is egy ilyen esetté válok, a testvérem bátyám, a családom, hogy bár melyikünket is érinthet e, ez a téma. A saját perspektívámból, a menekültek perspektívájából tekintve el szeretném mondani azt, hogy a Dublini rendelet megbukott, és ahelyett, hogy megosztanánk a felelősséget, eltologatják a felelősséget e, az egyik személy a másikra, úgy gondolunk a menekültekre, hogy e, egyik országból mennek másikra, és az országok is tologatják e, egymás vállára ezeket az eseteket. Az emberek ezen idő alatt e, zsákutcában vannak, és nagyon sok időt el, el addig, amíg az eseteikről beszélünk, nem tudnak dolgozni, iskolába járni, nem tudnak részt venni a normál életben. Azt gondolom, hogy a Dublini rendszer megakadályoz bennünket, nem biztosít, nem garantál biztonságot. És a Dublini rendelet nem segíti a különböző tagországok együttműködését. Olaszország harmadát fogadta be menekült meg, de sokáig, sokan eltávoztak, Magyarország leállította az eseteket, tehát nem gondolom, hogy a Dublini rendszer itt megfelelően működne. Úgy érzem, hogy itt emberjogi sértések érvényesülnek ebben a megközelítésben, az embereket nem kezelik egyenlő módon, nem egyenlő módon veszik figyelembe emberi joguk, jogaikat a különböző tagországokban. Hogyha megnézzük mondjuk Görögországot, az ottani táborokat, megnézték-e valahogy, milyen körülmények között élnek ott az emberek? Tehát, hogyha minden tagország ugyan azokat a szolgáltatásokat vezeti be, akkor az emberek nem feltétlenül akarnak Németországba menni, hogyha ugyanazokat a szolgáltatásokat kapják, mint Görögországban. Nem minden országban garantált a menekült eljárás, a családokra ez nem tel ki. A mi szervezetünk minden európai tagországot arra invitál, hogy beszélnek közvetlenül az érintett közösségekkel, az emberekkel, és megvizsgálják azt, hogy hol találunk megoldásokat. Én azt ajánlanám a tapasztalataim alapján, nagyon fontos, hogy itt a menekültek saját tapasztalataikból merítkeznek, történeteik mások és mások, de a kihívások ugyanazok, és a megoldások is meglepő módon hasonlóak. Újból hangsúlyozni szeretném azt a tényt, hogy a mozgás korlátozása az egyik kulcsfontosságú kihívás a menekültek számára, és akik sikeresek voltak, úgy érezzük magunkról azt, hogy privilegizáltak vagyunk, szerencsések. De a saját jogaink tulajdonképpen nem kéne, hogy privilégiumok legyenek. Nagyon fontos, hogy emberek vannak a számadatok és az esetek mögött, hozzunk létre egy olyan rendszert, amely tisztelettel és méltósággal kezeli az embereket. You shared your testimony. Köszönöm szépen. Nagy szenvedéllyel, beleéléssel számolt be az életéről. Akkor kezdjük el a pódium vitát. A nemzeti szintű szakértőket ha fogjuk meghallgatni. Kérem, tartsák be az időkorlátokat. 10 percet terveztünk, de hogyha 9 perc elég lesz, azért nagyon hálásak leszünk az előadóinknak. Akkor kezdjük. Már is Görögország, Németország, Spanyolország és Olaszország fognak beszámolni. Görögország az első, ha jól tudom, parancsoljon. Kilenc, kilenc perce van. Markus Karabiasnak hívnak, és itt Görögországban a menekülti szolgálat vezetője vagyok. Görögországból beszélek, Eh, Papaiú eh, asszonynal, aki a görög eh, Dublin egység vezetője. Köszönjük a meghívást, és azt, hogy lehetővé tették azt, hogy hozzászóljunk a konferenciájukon. Úgy érezzük, hogy nagyon megfelelő az idő arra, hogy a Dublin 3 rendelet végrehajtásáról beszéljünk, és arról, hogy mennyire sikerült a rendeletnek megfelelni a célnak, tehát hogy a családegyesítést garantálja, és segítsen hamar meghatározni, hogy melyik e, tagállam e, illetékes a menedékkérelem elbírálása ügyében. De e, még mielőtt erre rátérnénk, vázoljuk fel azt, hogy a Dublin 3 rendelet milyen kontextusban született meg és került elfogadásra. A rendelet célja, hogy eh, a menekült eh, kérdéssel foglalkozzon, és nem migráció kezelésre, vagy a tömeges migráció kezelésére eh, szánták. Ha megnézzük a Dublin 3 rendelet végrehajtását, akkor látni kell, hogy milyen események alakították ki a kontextust 2013 után, 2015-ben. Itt egy válság utáni időszakban vagyunk, nagyon jelentősen csökkent 2014 óta a menedékkérelmek száma. Görögországban aránytalan nagy volt a teher, a befogadó intézményekre nehezedő teher, hiszen a tengeren keresztül, illetve az elmúlt két évben a szárazföldi határon is nagyon sokan érkeztek. 2018-ban ismét egy nagyon nagy számot ért el a menedékérők száma. 17.716 kérelmet nyújtottak be, csak Lesboszon 22.252 meledék kérelmet nyújtottak be 2018-ban egy, hát tehát hogyha egy szuverén állam lett volna ez a sziget, akkor a tagállamok közül a tizedik legtöbb menedékkérelmet nyújtották be ott. A Dublini rendelet végrehajtásával kapcsolatban Görögország és a görög kontextusból kiindulva szólok most. A családegyesítések, és különösen a kiskorúak esetében a legfontosabb kérdés. A 10.560 két kérdésből, ami beérkezett a Dublini egységhez, ugye ez felelős Görögországban a rendelet végrehajtásáért, vagy volt, az elmúlt két év óta van így. A családegyesítési eseteket előre helyezik a 8-9-10-11. cikk a Dublin rendeletben foglalkozik a család egyesítéssel. Nem azt mondhatnánk, hogy eltérések vannak abban, ahogy a rendeletet végrehajtják a felelős Dublini egységek a különböző tagállamokban. Az egyik kérdés, amivel foglalkozni kell, a bizonyítékok kérdése, tehát milyen bizonyítékokat eh, használnak fel, illetve ezeknek milyen a minősége, ami a családi kapcsolatokat illeti. Néhány eh, tagállam magasabb szintre helyezi a szükséges bizonyítékokat, és nem tartja elégnek a, az olyan körülményekkel összefüggő, de nem százszerzékos bizonyítékokat, hanem DNS-tesztet követelnek. Más országokban elf részben elfogadják a kevésbé erős bizonyítékokat is. El kell tehát dönteni, hogy ugye logikus szükségesek, hogy az eljárást addig-e meghosszabbítani, még a család egyesítési ügyben tényleg egyértelműen lehet dönteni. Kíséret nélküli kiskorúak esetében néhány olyan területet lehet megjelölni, ahol hát értelmezés kérdése a rendelettől való eltérés. Valahol a családtagok legá- státuszából indulnak ki, tehát hogy megszerezték-e már a rezidens státuszt, vagy a legális tartózkodást. Szerintünk ez Igazából az, hogy van-e törvényesen az országban tartózkodó családtag, ez nem követelmény a Dublini rendeletben. A nyolcadik cikk azt mondja, hogy ha a családtagnak van egy idegenes tartózkodási engedélye, vagy a kitoloncolási tilalom alá tartozik. A családegyesítést elutasítják, hogyha nagykorúvá vált időközben a gyermek. Ez a rendelet hetedik cikkében található. De látnunk kell azt is, hogy mi a legfontosabb kötelezettség, ez a gyermek valós érdekének a szem előtt tartása. Ez a Dublin 3 rendelet mellett a gyermekek alapvető jogairól szóló karta 24. cikkében és még más nemzetközi egyezményekben is megtalálható. A kísérlet nélküli e, kiskörülök esetében tudni kell azt, e, hogy az UNHCR-rel, az EASO-val és más szervezettel együtt kidolgozott egy értékelési eszközt és egy checklistát, amivel meg lehet állapítani, hogy a gyermeknek mi az érdeke és ez az eszköz megkönnyíti általában a kísérlet nélkül utazó gyermekek kapcsán a család egyesítést viszonylag könnyen áthelyezhető az ilyen gyermek egy másik EU tagállamban. És ez a gyermekek védelmét biztosítja Együttműködésre van szükség persze a Dublini egységek között, hogy gyorsan lebonyolódhasson az eljárás. Különböző kritériumoknak kell persze megfelelni, amelyeket a Dublini rendelet sorol fel. Hogy egy rövid példát felhozzak, minden releváns szereplővel, így a gyerekkel is beszél, beszélgettünk, és megvizsgáljuk az összes szükséges dokumentumot ilyen esetekben. A cél az, hogy egy kérlelem alapján a gyermek érdekének leginkább megfelelő megoldást tudjuk megtalálni a Dublini egységek együttműködésével. És eh, hát a cél a családegyesítés a kísérlet nélküli utazók körülök esetében. A görög Dublini egységnél a meredékérelmek Eh, kapcsán eh, számos felmérést is végeztünk, az eh, Eurodak alkalmazását is vizsgáltuk. Ezek eléggé egyértelmű dolgok, kevés helye van az eltérő értelmezéseknek, és ez is alátámasztja azt, hogy a frontvonali külső határi tagállamokon van nagyon nagy teher. És még egy gyors megjegyzés. A 710 eh, meredék eh, kérelem per eh, nap meg 2014-ben felment 2000 fölé. Most, hogy miután kevés az időnk, lassan lezárom a hozzászólásomat. A Dublin 3 rendelet hiányosságai talán a struktúrájával függnek össze, és a gyakorlati végrehajtásával is. Komplex, túl bonyolult, azután eltérőek az értelmezési lehetőségek, és ez akadályozhatja azt, hogy a rendelet nem tud a teljes alkalmazási körben jól működni. A felelősség a, olyan menedékérek esetében, akik több országban nyitottak be, kérem, mert ez megoldatlan kérdés, a családegyesítési szabályokat nem alkalmazzák következetesen, és vannak olyan záradékok, amelyek térően értelmezhetők, és ezek megakadályozhatják a családegyesítést újra kell gondolni, felül kell vizsgálni a rendeletet. Olyan rendszerre van szükség, amely működik és ellenáll a válságoknak. Nem szabad, hogy aránytalanul nagy terhet róljon a rendszer bizonyos tagállamokra, mert akkor lesznek olyan tagállamok, amik állandóan van kell, hogy működjenek. Tehát nyilvánvalóan a fairség, a méltányosság, mint elem hiányzik ebből a rendszerből, valamint az objektív kritériumok alkalmazása. Köszönöm szépen Karaviasz úr, aki a görög menekültügyi hivatalt képviseli. Kérem a most következő előadókat, hogy tényleg próbálják meg betartani az időt, mert nagyon sűrű a programunk, két pódiumvitát tervezünk, azután előadóink, árnyék előadóink is szót kapnak, úgyhogy kérem segítsenek nekünk, hogy be tudjuk tartani az időt korlátokat. Még egyszer köszönöm Karaviasz úr, amit elmondott. Most egy német előadót hallgatunk meg, Ralf Lessert, aki a menekültügyi eljárást irányító egységvezető helyettese a Szövetségi Belügyminisztériumban és Frank Schimmelfenning a másik német részvevőnk a Bohumi eh, Dublini központból parancsoljon, és köszönöm, hogy eljött. Eh, jó napot eh, kívánok! A német Dublin egységet vezetem. Gyakorlati szempontok jogok figyelembevételével szeretnék beszélni arról, hogy a Németországban hogyan alkalmazzák a Dublin 3 rendeletet. Ugye a Németország szövetségi állam, ezért a meddig kérők ellátásáért, stb. a tartományok a felelősek, ugyanúgy, mint a menekült, eljárás, a Dublin eljárás lebonyolításáért. Minden meredék kérőt Németországban egy kulcs alapján szétosztanak a szövetségi tartományok között. A meredékkérőket ezeneken a helyeken regisztrálják, elvégzik az első orvosi vizsgálatot, és ott vizsgálják meg, hogy van különösen kiszolgáltatott, vagy nehéz helyzetben vannak-e. A Szövetségi Menekültügyi hivatal ellenőrzést végez a FISZ rendszerben és a Nemzeti AFISZ rendszerben. Ezután kerül sor az első beszélgetésre, a Dublin szempontjából specifikus indokokra kérdezünk rá, miután esetleg más tagállam lehet illetékes, Bohum Berlin és Bayreuth között osztjuk meg ennek a kérdésnek a vizsgálatát, vizsgálatát, a Dublini eljárás lefolytatását évvel ezelőtt ilyen módon centralizáltuk. Egy a megszületett válaszról tájékoztatást kap a menedékkérő, és egy héttel rendelkezésére, amíg panasszal élhet ez ellen. Hogyha átadásra kerül sor, vagy végrehajtható a döntése, akkor indul az együttműködés a szövetségi rendőrséggel, és végrehajtásra kerül az átadás, vagy átszállítás. 49 ezer kérelmet küldtünk a többi tagállamnak, az elmúlt években, és mintegy 8500 személyt adtunk át más tagállamnak a Dublini rendszer keretében. Tehát itt látjuk már, hogy mi az első nagy hiányosság, amit majd meg kell oldani. A mindegy eljárás, minden eljárás, az eljárások mintegy egy harmada a Dublini eljárás. A tagállamok közötti együttműködésben több probléma is felmerült. Ugye létezik a rendelet, a végrehajtási rendelet, de mindig vannak eltérő értelmezései a rendeletek egyes rendelkezéseinek, és emiatt eltérők az elutasítási indokok. Kötelezően tisztázni ezeket a kérdéseket csak az Európai Bíróságon keresztül lehetséges egyes esetekben. A bizottság értelmezése igazából a gyakorlatban nem bizonyult nagyon hasz, jól használhatónak. Itt gondolok például a 12.4. bekezdés definíciójára. Az a kérdés, hogy egy lejárt vízumot fel kell használni az illetékesség megállapításához. Ez egy vitatott kérdés, ezt a tagállamok eltérően kezelik. És ugyanegy vonatkozik a 19. cikkben a bizonyítási teher megfordításának a kérdésére. A tagállamok körében hogyan is fogalmazzak, talán nem kielégíti az együttműködési készség bizonyos konkrét esetekben, ezért olyan eh, kérelmeket is elutasítanak, amelyek eh, nem a Dublini rendszer mm, tartoznak. A Dublini rendszer eszközeit, például a tájékoztatás iránti kéremet nem alkalmazzák mindig megfelelően, vagy nem adnak igazából választ ilyen tájékoztatási kérelmekre, és nem kerülhet sor átadásra, hogyha nincs elég alátámasztva az, hogy a másik országban az elhelyezése, az ellátása megfelelő lenne. Az egészségügyi állapotal összefüggő problémák is felmerülnek. Tehát az együttműködési készség hiányosságai mellett az eljárásban a menedék kérelem benyújtója részéről is felmerülhet ilyen probléma mi említettem, hogy mintegy 8500 ember esetében tudtuk csak sikeresen lebonyolítani az átszállítást. A nagy többség eltűnik a rendszerben. A családok szétválasztásakor sem kerülhet sor az átadásra. Emellett Németországban gyakran előfordul, hogy a családok együtt utaznak be az Európai Unióba, azután az egy kiskorú gyereket előre küldenek, úgymond, hogy az által kiválasztott országba utána a többiek is követhessék. A Dublin 3 rendelet szabályozásában azt tartjuk problematikusnak, hogy a határidő lejártával változhat az, az hogy melyik tagállam az illetékes. És ez vonzó sok meredékérő számára, megvárják, amíg lejár a határidő, és így kikerülhetik a Dublini eljárást a Dublini rendszer, tehát tulajdonképpen vonzóvá teszi azt, hogy kivárják a határidő elmúltát, 18 hónap után eh, eltűnnek, vagy hogyha őrizetbe van szó, akkor 12 hónap ez a határidő. Ralf Lessernek hívnak. Én az EU egy egységének a vezetője vagyok a német belügyminisztériumban. Dublin Németországban egy nagy téma volt, nagyon a kollégám már beszélt erről. Az, nagyon jelentős mértékben javultak a belső folyamatok Németországban. A rendszer szintű hiányosságok hibákat, amelyek szisztematikusan adódnak a Dublini rendszerből, próbáljuk folyamatosan javítani. Nagyon hosszú és bürokratikus volt az eljárás, ami nem csak az érintett tagállamok részére egy nagy bürokratikus teher, hanem menedékkérők számára is a gyakorlatban ennek azért viszonylag kisebb a relevanciája. Németországban csak az összes menedék 5%-a esetében e, került sor az illetékesség átadására egy másik tagállam számára. Az egészekben ez az arány csak 3 százalék, tehát igazából ez egy, nem egy nagyon releváns kérdés. A Dublini rendelet az egészekben hatalmas asszimetriát mutat fel, elsősorban a e, beutazási e, országok, illetve a legvonzóbb célországokra hárul a legnagyobb teher. Természetesen a legnagyobb terhet viselő országokban a körülmények is rosszabbak lesznek. Vannak nemzeti szinten nem megoldható kérdések, amelyek a Dublin 3 rendelettel füllenek össze. A német kormány szempontjából Dublin 3 egy kudarc. Nagyon sürgően egy reformra van szükség, egy igazi új kezdésre és éppen ezért a német szövetségi kormány nem régiben elkészített egy eh, koncepciót arról, hogy hogyan lehetne megreformálni a Dublini rendszert. Három sorokpontja van ennek az elképzelésnek. Először is eh, egy méltányos illetékesség megállapítási rendszerre van szükség. Itt az EP-ben ezt már ismerik, hiszen az előző ciklusban az Európai Parlament egy javaslatot tett pont arra, hogy legyen egy ilyen méltányos, megosztáson alapuló illetékességi rendszer, ami megszünteti azt, hogy az első ország, ahova beutaznak, az, az illetékes, és mely, meg a más, másodlagos migráció ellen hatékonyabban kell küzdeni, ez a második pont. Beszéltünk arról, hogy ez hogy sikerülhet, de a döntő az, hogy a tagállamoknak közös érdeke kell, hogy legyen a migráció elleni küzdelem, és ebből kell levezetni egy méltányos rendszert, hogy megszűnjön ez a tagállamok közötti ellentétek, eh, mindenki lássa, hogy egy eh, mindenki számára jó és eh, európai megoldásra van szükség. Harmadsorban az EU külső határain előzetes vizsgálatokra, illetve az országokon belül is vizsgálatokra van szükség, tehát az első ország elvet meg kellene szüntetni, de a nem védelemre hivatottaknál tulajdonképpen már el kell érni, hogy be se utazhassanak, be se léphessenek az Európai Unióba. Köszönöm szépen Simán Fenig és Leszer uraknak, amit elmondtak. Ugye a német kormány, tehát mint hallottuk, nem elégedett a jelenlegi helyzettel, a Dublini rendelettel kapcsolatban. Köszönöm szépen! következő panelista következik, Svédországból. Maria Szopold Libra, aki a Dublini egység vezetője, illetve Johan Axelsson, aki a svéd migrációs ügynökség Dublinnal kapcsolatos csoportjának igazgatója. Kérem, hogy önök is 9-10 percben maximum ismertessék a helyzetet. Köszönöm szépen. Egy PowerPoint prezentációnk is van, de igaziból csak az első szlájdot fogjuk ebből használni. Azért hívtuk Önöket ide, hogy a svédországi Dublini eljárásról tájékoztassunk, és néhány műveleti kérdésről is beszámoljunk, amelyek a Dublini rendelethez kapcsolódnak. Kezdjük először egy általános ismertetéssel. Itt van a felnőtt igénylőkre vonatkozó rendszerre, illetve a kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozó rendszer. Három lépésre osztottuk fel a rendszert. A bejelentkezés, az elbírálás és a transfer eljárásra gondolok a teljes eljárásért a svéd migrációs hatóság vagy ügynökség az, amely felelős, és csak néhány esetben van olyan, hogy más hatóságok is beleszólnak ebbe. Az első bejelentkezés regisztrációval jár, az adatvázisokban való keresés, a Eurodac és a SIS, és egy személyes interjú is részét képezi ennek a szakasznak néhány napon belül, a jelentkezés után néhány napon belül ezt le is bonyolítják. És hát itt az ötös cikk az, amely a személyes interjúra is vonatkozik, ezt is a folyamatnak az elején végezzük. Ez egyébként az egyetlen olyan rendszer, amely lehetővé teszi a személyes interjút, és ez nagyon fontos szerepet tölt be. Van egy kidolgozott protokollunk erre vonatkozólag, hiszen tudjuk azt is, hogy mennyire fontos az egész folyamat, illetve a jelentkező szempontjából is. Ez egy fontos prioritás a szervezeten belül, és a Dublini rendszeren belül a lehető leggyorsabban szeretnénk eljárni a jelentkezés után a Dublin egységhez kerül a, a jelentkezés, és az információk, az összegyűjtött adatok alapján a Dublin egység megvizsgálja a kérelmet és az egy esetleges transfer kérdéseket is. Ezen felül pedig a beérkező és kimenő a kérésekért is felelős ez az egység. Ezután következik a transferért felelős egység belépése a folyamatba. Itt a transferek végrehajtására vonatkozó döntések születnek meg. Amennyiben bármilyen probléma adódik, a svéd rendőrség is, tehát őket is bevonjuk ebbe a folyamatba. Más a helyzet a kísérő nélküli kiskorúak esetében, ez általában hosszabb és átfogóbb eljárást igényel, és több a kontaktus is a érintett hatóságokkal. Mindig vannak gyámok jelen az egész folyamat során amennyiben kérdések merülnek fel, vagy nincsen bizonyítva az, hogy hány éves az illető, akkor ezt meg kell állapítani, és a svéd migrációs hatóság más hatóságokkal együttműködésben orvosi vizsgálatokat rendelhet el, de nagyon nehéz ezeket időben végrehajtani. Ezen kívül fontos arra is odafigyelni, hogy a kiskorúak jogai ne sérüljenek. Ezen kívül nehezebb és, és egyszerűbb eseteket is szeretnénk majd bemutatni, és ezért átadom a szót Máriának. Köszönöm szépen! Én azzal kezdeném, hogy rá szeretnék mutatni, hogy a mi tapasztalataink azok gyakorlatilag egyenesen a Dublin egységtől származnak, úgyhogy semmiféle svéd politikai nyilatkozatként nem tekinthető, azért, mert egy független hatóságról, hivatalról van szó. Ami a pozitív tapasztalatokat illeti, hát én azt mondom, hogy mindig akkor pozitív a tapasztalat, hogyha megvalósulnak a célok, és például sikerül a családegyesítést megvalósítani. Egy másik pozitív tapasztalat lehet az, hogyha a láncszabályt alkalmazni tudjuk. Svédország és más tagállamok is alkalmazzák ezt a szabályt, és ez mindenképpen nagyon jó példa lehet. Ez egy fair és független értelmezését jelenti a rendeletben szereplőknek, akkor is, hogyha a rendelet nem mindig fogalmaz eléggé világosan. Ami a negatív tapasztalatokat vagy kihívásokat illeti, A legnagyobb kihívás talán az, hogy a rendeletet a nemzeti bíróságok és a hatóságok is, a tagállami hatóságok máshogy és máshogy értelmezik. Ezzel kapcsolatban szeretnék néhány kérdésre rávilágítani. Például a legnehezebb esetek, amelyek ugye a kísérő nélküli kiskorúakra vonatkoznak, ez azért is nagyon nehéz, mert hogyha nincsen személyazonosító irata a migránsnak, akkor nagyon nehéz a korrát megállapítani az előírt határidőkön belül. Ezen kívül egy bírósági ítélet is nehezebbé teszi a személyazonosság megállapítását ezekben az esetekben, és ugyanakkor az érintett tagállammal is együtt kell működni. Általában nagyon nehéz ezt megvalósítani, mert az adott tagállam egész egyszerűen nem alkalmazza az orvosi vizsgálatot időben. Egy másik probléma a rendelettel kapcsolatban az a bizonyítékok kérdése. Nagyon gyakran az információk többsége szóbeli nyilatkozatokon alapszik, és ezeket a nyilatkozatokat nem tudják bizonyítani a, a kérelmezők. Nos, hát ez megint csak ahhoz vezet, hogy egy, az egyes tagállamok másként értelmezik ezeket a szóbeli nyilatkozatokat, és nagyon sok kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogy kié a felelősség. Mi úgy gondoljuk, hogy a bizonyítékok nagyon különböző értelmezést kapnak a tagállamok, tagállami hatóságok részéről. Aztán itt van a bizonyítási teher kérdése és a 12 plusz pont 4-es cikk értelmében. Nos, hát ehhez az kell tudni, hogy ilyenkor ebben az esetben vízummal lépnek be a tagállamok területére a menekültek, és a tagállam felelőssége az, hogy bizonyítsa ezt, tehát egészen odáig, amíg a kérelmező nem mutatja meg a, az útlevelét, ezt nehéz bizonyítani, nem tudjuk ezt így konkrétan bizonyítani, hogy vízummal lépette be az adott tagállam területére vagy sem. Tehát itt megint csak értelmezésbeli problémák merülhetnek fel. Aztán van egy másik rendelet, amely a családegyesítésre vonatkozik, és főként a gyermek legfőbb érdekének értelmezése az, ami problémát okoz, tagállamról tagállamra haladva nagyon különböző értelmezések miatt. Köszönöm szépen, Lili Brát és Axel úr! Köszönjük ezeket a felszólalásokat az első panel során. örülünk annak, hogy a nemzeti adminisztrációk vagy hatóságok is bemutatják a Dublinhoz kapcsolódó problémáikat. A negyedik panelistánk Spanyolországból érkezett, önnek is ugyanezt tudom mondani, maximum 10 percet tudok adni. Jó napot kívánok, és köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy el tudjuk mondani hogy milyen uh, tapasztalatokat gyűjtöttünk ezzel a helyzettel kapcsolatban. Az én célom az, hogy uh, számokat mutassak be, és ezen keresztül megismertessem a spanyol bevándorlási uh, hatóságok munkáját, illetve a Dublini rendeletre vonatkozókat. Bizonyos adatok azt mutatják, hogy 2019-ben 720 ezeren kértek menedékjogot az Európai Unióban, ebből 140 ezer volt Spanyolországban, és 139 ezrek volt 139 ezer illegális belépésről is szó volt. Tehát a menedékkérők nagy része illegálisan lép be az ország területére. Gyakorlatilag Spanyolországban ez az arány 50%-os volt korábban, most viszont már magasabb, és ezért is mondom azt, hogy a helyzet egy picit másként néz ki, mint más tagállamokban. A mi helyzetünkben a Dublini rendelet alkalmazása a meglévő eljárásba alkalma, illeszkedik bele. 2019-ben a Dublini eljárások száma 10%-kal növekedett, korábban ez 100%-os volt egyébként, tehát nálunk gyakorlatilag ez a két rendszer egymás mellett fut, úgyhogy lehet, hogy ilyen szempontból más a helyzetünk, mint más tagállamokban. Vannak olyan országok, olyan származási országok, amelyek nagyobb mértékben jelennek meg. 90%-a nálunk a menedékkérőknek Latin Amerikából érkezik, Spanyolországban Venezuelából, Hondurasból, Salvadorból, Nicaraguából érkezők számát mutatja. A Dublini rendszer alkalmazásával kapcsolatban azt tudjuk elmondani, hogy a tapasztalataink nagyon hasonlóak azzal kapcsolatban, ami már elhangzott, hogy például a családegyesítésre vonatkozó a intézkedéseket nagyon különbözően értelmezik a különböző tagállamok, aztán vannak ugye sebezhető csoportok, mint például a kísérő nélküli kiskorúak, és hát nagyon nehéz a más tagállamokból érkező eljárások lefolytatása is, illetve a transferek, amelyek egyébként nagyon alacsonyak globális szinten az unión belül, de Spanyolországban is. Tehát a tapasztalatunk alapvetően hasonló a másik tag, a többi tagállam által elmondottakhoz. A másodlagos mozgásokra is utaltak már más hatóságok. Nos, hát ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy mi az, ami nem jól működik. Figyelembe kellene venni azt, hogy honnan is jöttünk, honnan, hol volt a kezdet ennek a rendszernek. Az egyik legfontosabb például az, hogy nem alkalmazzuk a rendelet szellemiségének megfelelően az első belépés országának szabályát. A 90-es években született ugye ez a rendelet, és gyakorlatilag ugyanilyen formában alkalmazzuk a mai napig. Ahogy a más hatóságok is beszámoltak róla, a 2015-ös válság, vagy akár a jelenlegi helyzet is, amely nem akut válságot mutat, de azért mégiscsak fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy ez az alapelv, amely egy kiegyensúlyozott érkezési mintára alapozott, mert ugye korábban minden tagállamban nagyjából hasonló számú a menedékkérő érkezett, hogy ez hosszú távon vajon tartható-e. Én mi úgy gondoljuk, hogy az új rendelet, vagy a rendelet átdolgozásával kapcsolatban itt ezzel kapcsolatban más megközelítést kellene alkalmazni, hiszen a Dublini rendeletnek az a legfontosabb célja, hogy megállapítsák gyorsan azt, hogy mely tagállam felelős az eljárás lefolytatásáért, és ezt hatékonyan le is bonyolítsa rendes helyzetekben, épp úgy, mint rendkívüli vagy válsághelyzetekben. Ezért szeretnék mindenképpen utalni arra, hogy egy stabil rendszerre van szükség, és vannak olyan tagállamok, amelyekre aránytalanul nagy nyomás helyezkedik ebből a szempontból, tehát ezt át kellene dolgozni, ezt a rendszert. Ez egy olyan elem, amelyet mindenképpen át kellene gondolnunk, azért is, mert a realitás ma más. Az Európai Parlament 2012-ben már egy új rendszert alkalmazott, aztán egy gyors és kötelező elosztási kulcsot is javasoltak később. És mi úgy gondoljuk, hogy ez a fajta gyors és arányos megosztás jó javaslat, és ezt is figyelembe kellene venni a jelenlegi rendszer reformjánál. Ebben az értelemben a családi záradékok alkalmazása, tehát testvérek, kísérő nélküli fiatalok, vagy más kiszolgáltatott csoportok, vagy sebezhető csoportok számára egy egyszerűbb eljárást kellene biztosítani, mert azt látjuk, hogy ez gyakran nagyon nagy problémákat jelent, és a jogszabály értelmezése igen különböző a különböző tagállamokban. Vannak olyan személyek is, akiknek nincsen kötődése egy adott tagállamhoz, vagy nincsen vízumuk, vagy nem élnek családtagjaik egy másik tagállamban. Ilyenkor véletlenszerűen kellene, de arányosan elosztani a felelősséget az Európai Uniós tagállamok között. Tehát egy objektív rendszerre lenne szükség, kritériumrendszert kell felállítani a jogbiztonság biztosítása érdekében, és minden tagállam ki kellene vegye a részét ebből a rendszerből. Egy állandó rendszer kidolgozását szeretnénk elérni, hogy legyen egyfajta megelőzés is ebben, hogy ne állandóan válságüzemmódba kelljen dolgozni, és úgy gondoljuk, hogy ennek a rendszernek rövid időtávon belül kellene biztosítani az eljárások lefolytatását, mert igen, gyakran olyan emberekkel van dolgunk, akik egyik vagy másik tagállamban nagyon hosszú idő óta várakoznak az ügyük elbírálására. Tehát a jövő felé, jövőorientált megoldásokban kell gondolkodni, és az embert kell a rendszer középpontjába helyezni. A legfontosabb cél az, hogy javítsuk a meglévő eljárások hatékonyságát, a visszaéléseket kiszűrjük a nemzetközi védelmi rendszerből, és azt gondolom, hogy ezt meg lehet tenni az Dublini rendszer eljárásainak megreformálásán keresztül, és ezt egyébként a visszafogadások rendszerének reformján keresztül is lehetne erősíteni. Úgyhogy gyakorlatilag az alapjogi szempontok figyelembevétele mellett nem szabad, hogy megengedjük azt, hogy hosszú időn keresztül zárt fogvatartó központokba tartsunk embereket, és az első belépési tagállam felelősségét kellene megszüntetni, inkább egy rugalmas és szolidáris rendszert kellene létrehozni. Gyakorlatilag négy éve beszélünk erről, és mégsem sikerült még megállapodnunk abban az értelemben, ahogyan azt a szerződések megkívánják tőlünk, tehát az igazságosság, a szolidaritás és egy európai rendszer kidolgozása mentén. Köszönöm szépen. Gracias. Köszönöm szépen. Köszönjük azt is, hogy megpróbálták röviden összefoglalni a mondani valójukat. És gyakorlatilag Spanyolország helyzete különleges, mert nagyon magas a legális bevándorlók száma. Más tagállamokhoz képest ez mindenképpen így van. Azért is, mert a többi tagállamban a nagy többsége ezeknek a kérelmeknek illegális belépés után valósul meg. Most pedig folytassuk a sort. Az olasz példával Simona Sponelli következik, aki az olasz Dublin egységnek a vezetője. Az öné a szó 10 percre. Remélem, hogy sikerül 9 percben is megfogalmazni a mondani valómat. Azért is mondom ezt, mert az előttem felszólaló kollégák már nagyon részletesen ismertették a, a problémákat. Én azt gondolom, hogy ezek egyébként ugyanazok a problémák Európa szerte. Én egy nagyon fontos elvre szeretnék utalni, amely a Dublini rendszerből fakad. Elviekben jobban kellene bíznunk egymásba. A kölcsönös bizalom elvére gondolok, főként a vizsgálatok tekintetében kellene a szolidaritás megvalósuljon, illetve az arányos elosztás is, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződésben is szerepelnek. Ez kellene vezérelje jogi értelemben az összes többi szabály megvalósítását is. A történelmi okokról már nagyon részletesen beszéltünk, éppen ezért én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzet nagyon átmenetinek tűnik. A líbiai politikai helyzet nagyon ingoványos. A Dublini egységek egyébként nem foglalkoznak politikai kérdésekkel, de hát ebből is azért világos az, hogy hosszú távon kell gondolkozni, és előre kell tudni vetíteni a következő évek helyzetét. És ebben a kontextusban kell végiggondolni azt a reformot, amelyre szükség van. Ezt a német kollégák világosan el is mondták, hogy miért van ez így. Olaszországban a Dublini rendelet alkalmazása is megváltozott az elmúlt évek során, mert hát világos az is, hogy egy időben csökkentek a, a számai, Olaszországnak a külső határai gyakorlatilag végig tengeri határok, úgyhogy az Európai Unióba való belépések kizárólag a tengeren keresztül valósulnak meg, az északi határaink viszont belső Európai Uniós határok, amelyek főként észak-keletről érkeznek egyébként a legtöbb bevándorló 2019-ben Olaszországban is a helyzet nagyon különböző képet mutatott Spanyolországhoz hasonlóan, annak ellenére, hogy körülbelül 11.500 beutazás következett be hajókon, mégis 40 ezer kérelmet adtak be, és egy kicsit több, mint 6000 Dublini eh, értelemben eh, alkalmazott transfert eh, valósítottunk meg. Nagyjából a Dublini rendszernek a keretein belül valósítottuk meg a legtöbb eljárást. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy azok a kritériumok, amelyekről egyébként beszéltünk is, már a jelenlegi Dublini rendszerben is hierarchikus formában valósulnak meg. Vagyis a 13 os cikk értelmében, amely a 6-os és a 8-as után következik, Mégis a 13-ast alkalmazzák a legtöbbet. Miért van ez így? Azért, amiről az előbb is szó esett. Nagyon nehéz ugyanis a bizonyítást megvalósítani, akár a kiskorúság bizonyítására, pedig ez fontos lenne a kísérő nélkül érkező a fiatalok számára, akiknek egészen más, akikre más szabályok vonatkoznak, mint a felnőtt menedékkérőkre, hiszen náluk a családegyesítésre lehetőség van. Olaszországban egyébként nagyon hasonló a bizonyítékok elfogadása Görögországhoz. A mi nemzetközi védelemre jelentkező személyeinknek igen nagy százaléka nem rendelkezik születési anyakönyvi kivonatokkal, vagy bármi más személyazonosítókkal, még a DNS vizsgálat is csak akkor lehet ö, ö, mérvadó, hogyha azt ö, felmenő vagy lemenő ágban lehet megvalósítani, és nagyon nehéz egyébként ezt eljárás jogilag is lebonyolítani, amennyiben a családtagok más tagállamban vannak. Ezért is lenne fontos a kölcsönös bizalom elvét garantálni, mert így lehet a gyors eljárásokat megvalósítani. Ez néha azt is jelenthetné, hogy garantálni tudjuk azt, hogy közös értelmezést alkalmazunk a jogszabályjal kapcsolatban, mert hát erre is utaltak már a kollégák, hogy sajnos a értelmezésbeli különbségek vezetnek eljárásbeli különbségekhez. Egy válsághelyzetben azt kockáztatjuk, hogy minden egyes tagállam másként alkalmazná a szabályokat úgy, ahogyan az éppen a legmegfelelőbb az adott tagállam számára, vagy a leghasznosabb. Úgyhogy ez is mutatja, hogy a bizonyítás néha nehézkes, hosszadalmas a családi kötelékek meglétének bizonyítása, illetve a, a külföldi kiskorúak korának meghatározása is nagyon nehéz, nehézkes, ezért a DAC rendszert is alkalmaznunk kell, és nagyon gyakran vissza kell utasítanunk olyan dokumentumokat, amelyek a rendszerből fakadnak. Gyakori feladatunk a tengeri mentés is, úgyhogy igen sok esetben lehetne beszélni arról, hogy a tengeri mentés esetén illegális-e a 13-as cikk értelmében a belépés az adott ország területére. Egyértelmű az is, hogy ez az alapelv a mi hazánk szempontjából is mm, nem jó, azért sem, mert csak bizonyos országokban lehet ezt egyáltalán alkalmazni. És nem jó az, hogyha csak a külső határokon lévő országok viselik a, a, ezt az óriási nyomást. A tagállamok között az együttműködés nagyon is szükséges, és biztosítani is szeretném Saza Ariávit, aki az elején beszélt arról, hogy a mi ö, hálózatunkban megpróbálunk mindig arra emlékezni, hogy a dokumentáció mögött igazi emberek, húsvér emberek vannak, és a jelenlegi erőfeszítések pontosan arra abba az irányba mutatnak, hogy próbáljuk meg kölcsönösen megbízni egymásba, osszuk meg a felelősséget arányosan, és haladjuk meg végre az első belépési ország elvét. És nagyon fontos a szolidaritás biztosítása nem csak a tagállamok, hanem a menedékkérők között is. Köszönöm. Contributo. Köszönöm a felszólalást, kedves Spinelli asszony. Áttérünk az értékelési szakaszra, hiszen számos vallomást hallottunk. Azt javaslom, hogy Keller asszonyt hallgassuk meg először, majd a jelentéstevőket, illetve az árnyék jelentéstevőket. Kérek mindenkit, hogy maximum két percben szóljon hozzá. Hiszen ezután időt kell hagyni a panelistáknak, hogy reagáljanak a felvetett kérdésekre. Emlékeztetnék arra, hogy a második ennek el kell kezdeni a munkáját 10.35-kor. Lesz egy második forduló. 12.30-ig tart az ülésünk, utána a koordinátorok ülésére eh, kerül sor. Tehát ez egy nagyon sűrű eh, napi rend. Keller asszony, parancsoljon önnél a szó. Köszönöm szépen, köszönetet szeretnék mondani. Különböző tagországokban a Dublin rendeletért felelős adminisztrációknak, akik elfogadták ezt a nagyon nehéz rendeletet, és szintetikus módon próbálták meg tükröztetni tapasztalataikat, és itt egy e, európai vízió e, alakult ki. Három pontra szeretnék e, kitérni. Onok közül sokan beszéltek a különböző értéké, ér, érté, értelmezésekről a Dublin rendel kapcsán, eh, hogyan kell ezeket eh, a cikkeket eh, értelmezni. Mit javasolnak, hogy hogyan tudnánk előre lépni azért, hogy az értelmezések egymáshoz jobban közelítsenek, illetve hogy ezek eh, jobban eh, tiszteletben tartsák az európai rendeletnek a szellemét, nem csak a betűit, úgymond. Ami a kísérlet nélküli kiskorúakat illeti, itt eh, felhívták a figyelmet arra, hogy milyen nehézségek merülnek fel, a gyermek legfőbb érdeke, stb. Önök mit javasolnak annak érdekében, hogy jobban lehessen figyelembe venni a kiskorúakat. A német kolléga hangsúlyozta a külső határok kérdését, a nem jogos belépéseket, az embercsempészeket, Vannak olyan személyek, akik nem jelentek meg a regisztrációban. Milyen javaslatot szeretnék megfogalmazni annak érdekében, hogy kontrolláljuk az embercsempészeket, illetve a határokon az ellenőrzés jobban megvalósuljon. Köszönjük szépen Keller asszonynak, hogy betartotta a hozzászólási időt. Az első árnyékentéstevő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a panelistáknak a hozzászólásaikat. A Dublin rendelet nem működik, ez e- igen egyértelmű, és egy világos probléma ezzel kapcsolatban az, hogy nagyon sok másodlagos mozgás van, Szeretnék egy kérdést feltenni. Azt gondolom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy harmonizált tagországi menedékjogi rendszerekre van szükség, mégpedig minél hamarabb, de van egy kérdésem, tegyük fel, hogy ebben sikeresek leszünk, és sikerül harmonizálni a menedék rendszereinket. Mit gondolnak arról, hogy ez elég lesz-e hogyha meg el akarjuk kerülni a másodlagos mozgásokat, vagy pedig más EU-s cselekvéseket is figyelme kell, hogy vegyünk, azért, hogy működő képessé tegyük a Dublini rendeletet. Köszönöm. Köszönöm. Bartoló alelnök úrnak adok most szót. Köszönöm szépen mindenkit. Szeretettel köszöntök, köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót. És a vitából kiderült az, hogy a Dublin 3 lehet nem jól működik, rosszul működik, problémák vannak a rendelet megvalósításában, és az Európa Tanács is ugyanezt támasztotta alá, velük egy héttel eh, találkoztunk Eller a jelentéstevővel együtt. A fő probléma eh, ma a családegyesítésre vonatkozik, a eh, kiskorúak érdekeire. Mindez nagyon-nagyon bonyolult, és bonyolult az, amit a Dublini rendelet tartalmaz. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a 8-as, 80-as cikkely a szolidaritás elvét irányozza elő, azért, hogy a felelősségek eh, megfelelő módon legyenek szétosztva. Ennek kapcsán nagyon eh, fontos figyelembe, illetve figyelembe venni azt, hogy az első belépési ország elvétől eh, el kell térnünk. Az Európai Parlament javasolta az előző mandátum alatt a Dublini rendelet reformját. Dublin rendszer eh, reformjára sor kell keríteni. Itt tulajdonképpen egy közös akaratról van szó, egy közös eh, érdekről, de két éve a miniszterek tanácsában megállt ez a folyamat, és Rákutcába került. És éppen ezért került sor a mai ülésre, erről a témáról kell egyeztetnünk. Az Európai Parlament ezt már az előző mandátum alatt javasolta, javasolta azt, hogy a Dublini rendelet kerüljön végre megreformálásra. Merci, Monsieur le Président, et merci. Kerény úr, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a tagországi hatóságok képviselőinek a beszámolóikat. E, Bartoló kolléga ugyanezt mondta el, a Dublini 3 rendszer megbukott, az értelmezés igen különböző, szolidaritás hiányzik, ami a tagországok közötti tehermegosztást illeti, a kiskorú kísérlet nélkül kiskorokat illeti. A görög miniszter néhány héttel ezelőtt felszólította az európai minisztereket, hogy relokalizálják a kísérlet nélküli gyermekeket. Egyedül Portugália reagált, tehát elérkezett az ideje annak, hogy komolyan vegyük ezt a témát. Nagyon sok kérdés merül fel, és tegnap is elhangzott el. Szeptember 2015 eh, óta eh, több mint 600 kisgyermek veszítette az életét a földközi tengeren, és nagyon fontos, hogy munkák során is elgondolkozzunk erről, amikor az a teret lépéseket taglaljuk, vannak olyan személyek, akiket fenyegettek, akik menekülnek, el kell, hogy meneküljenek, tehát nagyon fontos, hogy a nyelvezetben is, amit alkalmazunk, ez megnyilvánuljon európai szinten, tehát nagyon fontos, hogy végre elkezdjük a munkát. Köszönöm, Tardino kolléga. Már korábban kellett volna, hogy szót adjak, de szerencsére ön szerepel a listán, és most akkor szót adok. Köszönöm szépen, egyetértünk egy dologban, nevezetesen abban, hogy a rendelet, illetve a Dublin rendszert meg kell reformálni, itt az értelmezésben vannak problémák, a merevség, a bürokrácia, a számadatok magukért beszélnek. Ezt hallottuk már a hozzászólóktól. 2017-ben 700 ezer kérelem érkezett, és csak 21 ezer személy esetében sikerült a Dublin rendeletet alkalmazni, és őket tovább küldték. Az egyik kritérium az, hogy segítséget kell nyújtani, a család egyesítés is meg kell, hogy valósuljon, ez azonban nincs így a gyakorlatban, és azt hangzik el, hogy nem elég a rugalmasság, ezt nehezen értjük. Nagyon nehezen látható az, hogy a családviszonyok hogyan alakulnak és továbbra is az az alap, hogy az első belépési ország elve kerül alkalmazásra, ezt továbbra is használják, függetlenül attól, hogy a szolidaritásról beszélnünk, és néhány tagország különösen terhelt az első belépési ország elve miatt. Hogyan kell, hogy kinézzen egy ilyen reform, illetve a családegyesítési kérdés ENSZ kolléganőm parancsoljon. Köszönöm szépen! 2011-ben az arab tavasz után világossá vált az, hogy a Dublin teljes mértékben megblokkolt Malmström könnyeire is emlékszünk, a gyermekek sírlaira, annak idején elhangzott az, hogy itt van egy nagy probléma 2015-ben, négy évvel később a migrációs agenda, és 2017-ben a bizottság azt a buta javaslatot tett, hogy a parlament kétharmados többséget döntés hozzon. Egy kollégám említette már, hogy nekünk voltak javaslatok és én borzasztóan örültem volna, hogyha az egyik panelista legalább egy mondatban megemlítette volna azt, hogy itt igenis létezik valami egy anyag, amit meg lehetne amúgy nézni. De ez sajnos nem történt meg. Akkor szeretnénk kérdéseket feltenni. Az elosztás. Sokak, sokan elmondták azt, hogy az elosztást meg kell változtatni. Milyen javaslatok vannak Spanyolországban, Olaszországban, de maradjunk a szomszédos országoknál, Görögországban. Mi az önök javaslata erre vonatkozóan? A következő a pont vannak bírósági ítéletek, amelyekben szerepel az, például egy 2019-es ítélet, kimondja azt az ítélet, hogy az emberhez nem méltó körülményeket nem lehet megengedni. Én Németország képviseletében el szeretném mondani, illetve meg szeretném kérdezni azt, hogy mi valósult meg mindebből, és szerettem volna még, ami a fair kompetenciákat illeti, a német képviselő erre is kitért, minden tagország részt vegyen ebben, vagy nem mi úgy gondoljuk, hogy igen, és mit, itt, mit értenek az előzetes ellenőrzés adat. Ez egy típusú admissibility check tulajdonképpen. Emlékeztetnék arra, hogy most kéne, hogy kezdjük a második szekciót. Kiskésésben vagyunk, de még nem jelentős ez a késés. Guillaume asszony egy percben parancsoljon. Nagyon rövid leszek, elnök úr. Azt gondolom, hogy mindenki érti azt, hogy az alap elv, amely a Dublin rendelet mögött van, abból indul ki, hogy a menedékjogi rendszer hasonló a tagországokban. És ez így van a megvalósítás óta. Látjuk azt, hogy az első belépési ország elve nem működik, a transfer eh, nevetséges és eh, költséges. A parlament egy másik javaslatot fogalmazott meg, amely másból indul ki. Nem tudom, hogy a panelisták tudnák-e reagálni erre a kérdésre. A tanácsban hogyan tudnánk gyakorlati eredményt eh, elérni egy másik formula alapján, amely fel tudná váltani ezt a rendszert, amely amúgy nem működik, és minden eh, rossznak a gyökere. Ferrara. Köszönöm szépen az összes felszólalónak. Két pontra szeretnék összpontosítani. Az első belépés országának kritériuma amely gyakorlatilag a leginkább alkalmazott intézkedés lett. Ezzel kapcsolatban nagyon megérintett az, amit a német kollégák mondtak. Azt mondják, hogy fontos lenne az arányosság, de legyenek filterek a rendszerben, vagyis akinek nincsen joga belépni, az maradjon kívül. Azért ez engem egy kicsikét arra emlékeztet, ami abból a szövegből derült ki, amelyet az Európai Parlament egyébként 2016-ban visszautasított. Hogyha egy úgynevezett befogadhatósági vagy előzetes filtert építünk be a rendszerbe, akkor ezzel kapcsolatban újabb problémák fognak majd napvilágot látni, mind tartalmi kérdésekkel kapcsolatban, mind pedig az eljárással kapcsolatban mert a vége úgy is az lesz, hogy akkor ezeknek az embereknek, ezek az emberek azokban az országokban maradnak, ahol, ahová először beléptek, és, neki, és ezeknek az országoknak kell majd megvalósítaniuk a hazatérést. Jó, hát megpróbálok ugye gyorsan beszélni, hogy minél hamarabb elmondhassam, ez persze nehéz tolmácsolni. Másodlagos mozgások. Ezzel kapcsolatban két kérdés is felmerül bennem. Ez politikai kérdés vajon, vagy jogi kérdés? Arra gondolok, hogy az olasz hatóságok helyesen, szerintem legalábbis, a kölcsönös bizalom elvét, illetve annak a hiányát emelték ki, és mások is elmondták azt, hogy mennyire nehéz a különböző értelmezés kérdése vajon ez politikai kérdés, hogy másként értelmezik az európai jogszabályokat a különböző hatóságok, vagy pedig ténylegesen egy jogi értelmezési probléma létezik itt. Olaszországban például ott van az úgynevezett autentikus értelmezés. Az a kérdés merül fel bennem, hogy ezt nem lehetne alkalmazni ezekben az esetekben. Köszönöm. Kedves panelisták, számos kérdés hangzott el, megjegyzés. És kérek mindenkit arra, hogy az elhangzott kérdésekre reagáljanak másfél percben, azért, hogy ne legyen túlságosan sok a késés. Két kérdésre szeretnék röviden reagálni. Az elsők a másodlagos mozgások kérdése, a második eh, eh, pedig az interpretatív divergencia. Ami a másodlagos mozgásokat illeti, hogyha abból indulunk ki, hogy ennek oka a Dublini rendelet hiányosságai, akkor ennek a megoldása az lehetne, hogyha a Dublin rendeletet működőképessé tennénk. A Dublini rendele, rendület, rendelet csak akkor működőképes, ebben a fair megközelítés kerül alkalmazásra. Egy, ez az ez az elem ebben nagyon fontos. És elképzelhető, hogy vannak olyan problémák, amelyek a különböző értelmezésekből adódnak. Vannak alapvető elvek, amelyek aláhúzzák a különböző rendszereket, például a családegyesítés kérdése nagyon fontos a gyermek legfőbb érdekeit figyelembe venni, és ez az EU alapjogi kartájában is lefektetésre került. Tehát lehet, hogy mindez kiegészül azzal, hogy hogyan működik a Dublini rendelet jövőjével, és számos alapelvet érvényesítenünk kell, többek között, amit említettünk, és a kölcsönös bizalom egy további nagyon fontos szempont. lesz, úr, Simán Fenning úr, másfél percben kérem. Köszönöm szépen. A menekültügyi rendszerek harmonizálása vajon elége? Mi gondoljuk, hogy a harmonizáció fontos cél, de nem elég. Gondoljunk arra is, hogy ösztönzők amit kell megalkotnunk a menedékkérők és a tagállamok számára egyaránt. A tagállamok közötti asszimetriát meg kell szüntetni. Ez nagyon fontos lenne, mert néhány tagállamra túl nagy teherháról nincs egyensúly, és ez az oka annak, amiért a tagállamok között túl kevés az együttműködés, túl sok az ellentét. Hogyha ezt az aszimetriát megszüntetnénk, akkor magától megoldódna sok mai probléma másodlagos migráció kapcsán is. És Németország éppen ezért a kormányzati álláspontjában egy illetékességi rezsimet javasol. Az Európai Parlament javaslatára visszanyúlunk ezzel, Üdvözöljük a e, parlamenti e, illetékességek kapcsolatos elgondolásokat. E, azt gondoljuk, hogy ha egy ilyen fair illetékességi rendszert hozunk létre, akkor az eltérő értelmezésekből adódó problémát vissza tudnánk szorítani. Ma az a fő probléma, hogy az a kérdés, hogy melyik tagállam az illetékes, ez mindig akkor kerül elő, hogyha valamelyik tagállam egy szemét szeretne átadni egy másik tagállamnak de hogyha létrehozunk egy tisztességes illetékességi eh, rendszert, és kezdetől fogva eh, világos, eh, hogy ki mi illetékes. Például az EASO mondhatná ezt ki, vagy európai bíróságok dönthetnének erről és csak akkor kellene bevinni valakit az dagba, hogyha már ez a rezsim kiadná azt valóban illetékes országot. Lili Blast asszony. A Dublini rendelet értelmezése vajon jogi vagy politikai kérdés-e? Svédország számára egyértelműen egy jogi kérdés, a bíróságok feladata az értelmezés. Tudom, hogy más országokban ezt máshogy látják. A harmonizációhoz is hozzászólnék röviden a Dublini egység vezetője vagyok, és csak a saját tapasztalataimból tudok kiindulni. Természetesen szerepet játszik az, hogy eltérőek a menekültügyi rendszerek, különböző gyakorlatok működnek a tagállamokban, és ennek van jelentősége. Ezért a rendszerek harmonizálása valószínűleg befolyásolná a rendelete kapcsolatos munkát. Valaki asszony, parancsoljon. Kérem, hogy a megjegyzésekre reagáljon. Köszönöm szépen. Hát azt hiszem, hogy fontos lenne az, hogy a jelenlegi helyzetet meghaladjuk, és ebben gyakorlatilag mindenki egyetértett. A mi esetünkben a felelősség megállapítása a legfontosabb kérdés, és reméljük, hogy az Európai Parlament is segít bennünket ebben egy hatékonyabb rendszer kialakításában, hogy a jövőben, hogyha válsághelyzet lépne fel, akkor azt megfelelőképpen lehessen kezelni. Köszönöm. És Simonelli asszony, Spinelli asszony, elnézést. Spinelli asszony következik. Én is úgy gondolom, hogy az első belépés kritériumát meg kellene haladnunk. Technikai szempontból az egyik legfontosabb elv, amelyet alkalmazhatnánk a kölcsönös bizalom javításához, az a bizonyítási teher megfordítása lenne. Tehát gyakorlatilag a családi kapcsolatok vonatkozó nyilatkozatokat csak akkor lehetne felülvizsgálni, hogyha valamilyen veszély adódik, vagy pedig hogyha ellenkező a bizonyítékok látnak napvilágot. Ami a másodlagos mozgást illeti, ezzel kapcsolatban arra is emlékeztetnék, hogy a jogharmonizációt itt a befogadó rendszerek reformján keresztül lehetne megvalósítani, mert az az, ami a különbségeket megindokolja, mert jogi értelemben valamiféle ösztönzésre van szükség a menedékkérők érdekében. Köszönöm szépen! Köszönöm mindenkinek az együttműködést, köszönöm, hogy nem riadtak vissza attól sem, hogy nagyon jó kérdéseiket eh, feltegyék hat, illetve öt adminisztráció vett részt ebben a vitában. Nagyon köszönöm mindenkinek, amit elmondott. Ez eh, nagyon jól rávilágított arra, hogy mit kell még megvalósítanunk, hogy rendbe tegyük a Dublini rendeletet. Most rá kell térnünk a második panel vitára, nem szabad, hogy késedelmet szenvedjen, tehát köszönöm az első vita részvevőinek a részvételt, és bejelentem a második vita indulását. Itt európai szakértők előadásait fogjuk meghallgatni. Üdvözlök mindenkit a második eh, panelben. Üdvözlöm azokat eh, a szakértőket, eh, akik elemzéseket végeznek a Dublini rendelet végrehajtásáról jelenlegi formájában. Hát elkezdjük a vitát. Az első előadást az EPRS meg végrehajtásáról hallgatjuk meg Stavros Papageropoulos részéről, akire az ECR-re a Menekültek és Számüzetek Európai Tanácsának a munkatársa. Tíz perce van, de kérem, ne feledkezzen meg arról, hogy elég sok előadónk lesz, és egy picit már csúsztunk, úgyhogy kérem, hogy tartsa be a rendelkezésre álló időt, nagyon örülnénk, ha 10 9 percig beszélne. Köszönöm szépen, én egy kutatási anyagot szeretnék ismertetni, amit pénteken tettünk közzé. Nagy meglepetésre ne számítsanak ebben az anyagból. Itt a Dublin 3 végrehajtásáról szól az anyag, az Európai Parlament kutatási szolgálat adta a megbízást, alapját az adat bázis adta a nemzeti menekültügyi rendszerekkel kapcsolatos értékelés alapján. Ez nem a Dublini alternatívákat vizsgáló anyag, hanem valóban a Dublini rendelet végrehajtását vizsgáltuk. Az első megállapításunk ebben a kutatási anyagban, hogy nagyon jelentős információs hiányosságok okoznak sok problémát. Ide tartozik Eh, az eljárások eh, hossza, források, eh, visszavont kérelmek, a fellebbezési eljárás hossza, őrizetbe tartási helyzet. Tehát ezeket az információ, tájékoztatási hiányosságokat mérjük fel az első körben. Az EU-nak megvan a saját jobb jogalkotási toolboxa, itt a koherencia, az európai hozzáadott érték következetesség szempontoknak kell megfelelni. A tanulmány rávilágít arra, hogy a Dublin 3 nem érint jogalkotás, mert saját célokat követ. Az első gyors hozzáférés az eljáráshoz. Ahogyan hallottuk az előzőekben, különösen Sazártól, ez nem teljesül. A másik fő célkitűzés a kérelmek benyújtásának a szabályozása. Itt a többszörös kérelmek gyakorlata tovább folytatódik, mert Dublin nem foglalkozik a másodlagos mozgásokkal. A büntető megközelítés, amit tartalmaz a 2016-os reformjavaslat is igazából nem foglalkozik azokkal az okokkal, amelyek miatt átmennek másik országba az emberek esetleg a rossz körülmények között, vagy a családegyesítés célja miatt, nem komplex okai lehetnek ennek. Harmadsorban eh, a Dublin 3 által fel, eh, megállapított hierarchiáját a kitérőmöknek nem tartják tiszteletben. Itt ugye az első belépési ország elve és eh, kérdőjeles. A hatékonyság kérdése. A Dublin három hatékonynak tartja magát, de a költségek aránytalanok. Arra gondolunk, hogy a célokat nem sikerül elérni. Ennek a következménye egy nehéz megbecsülni, legalább évi egy milliárd euró a költség. Tehát nagy beruházásokat eszközölnek a transferekbe, amikre azután nem kerül sor, elsősorban Németország és Franciaország részéről. Tehát ez kérik az átvételt, aztán erre nem kerül sor. Különböző irányokban történnének ezek az átadások. Végül a költségeket növeli az is, hogy sokan bizonytalan helyzetben maradnak, és nem tudják a bennük lehetőséget kihasználni. Tehát a jobb jogalkotással kapcsolatos kritériumokat be kellene tartani. Amíg nincs egy központi menekültügyi döntés hozatali rendszer, addig nem fontos, hogy legyen olyan, olyan jogszabályok, amely egy központi rendszert működtető országra ruházza az illetékességet. A Dublin három jelentősége jelenlegi formában bizony erősen megkérdőjelezendő. A értékelési kritériumok és koherencia következő pont. Három szempontból is gyenge a koherencia. Egyrészt nincs belső koherencia, mert fontos cikkeket a tagállamok eltérően értelmeznek. Másodszorban a rendelet koherenciája az alapvető jogokkal kapcsolatban nagyon gyenge. Itt az adatok azt mutatják, hogy tetten érthető a végrehajtásban elsősorban eltérő megfogalmazásokat, értelmezéseket eh, találunk a eh, Dublini végrehajtási rendeletekben, és ez szintén problematikus. Itt van az EU hozzáadott érték kérdése. Nyilvánvaló ez a hozzáadott érték. Szükség van standardizált felelősségi kritériumokba, a bizonyítékokkal kapcsolatos előírásokra, ha egy olyan eh, közös rendszer lesz, amelyben nem központosított a döntéshozat hivatal. Az EU nyilvánvalóan valami plusz jelent, ha segíti a végrehajtást de mindazonáltal a hiányosságok a Dublini rendszerben felvetik azt a kérdést, hogy a Dublin 3 hozzáadott értéke valóban adott-e a jelenlegi formában ajánlásokat is kidolgoztunk a tanulmány alapján, amelyet, mint mondtam, pénteken olvashatnak, amikor kiadjuk a tanulmányt. A hiányosságok, a problémák elsősorban a konstrukcióban és a végrehajtásban keresendők. Itt nem elég azt mondani, hogy majd jobb legyen a végrehajtás, több a jobb jogalkotást segítő értékelésből is ez kiderül. Túl sok lehetősége van politikai döntések meghozatának a tagállamokban. És ez furcsa egy rendeletben, hiszen a rendelet egy olyan jogi eszköz, ami pontosan az ilyen problémákat hivatott kiküszöbölni. Többféle döntést lehet hozni a végrehajtás kapcsán is, politikai döntést. Vannak olyan erőfeszítések, hogy eh, minimalizálják a felelősséget, eh, és az ár erről beszélt a bevezetőjében. És eh, vannak olyan kérdések, amelyek csak a gyakorlat végrehajtásra függenek össze, például a forráshiány. A konstrukciós hiba és a végrehajtási hibák soráról beszélve, térünk rá a harmonizációra. A hierarchiát jobban kellene meghatározni, családegyesítés, valós döntések, azután az eltartott személyekre vonatkozó 16. cikk, valamint a 17. cikk jobb figyelembevétele, a távolabbi család tagokra kiterjedő rendszer, amik Hogyha ezeket nem teszik rendbe, és különösen, hogyha az emberi jogi körülmények nem megfelelőek abban az országban, ahova kérik az átadást, akkor mi azt javasolnánk, hogy a Dublini egységek, vagy más fontos eh, szervezetek függesszék fel az átadást, elkerülendő, hogy emberi jogok eh, sérüljenek. Fontos a e, tájékoztatási hiányosságokkal is e, foglalkozni, és itt a bizottság iránymutatása lenne kívánatos. Emberi panaszokkal kapcsolatos ajánlásunkra rátérve, Nos, a e, dublinálás, mint szó gyökeret ver több e, nyelven, dublináti, dublinét, és ez nem egy pozitív szó lett, mert a dublinated, e, ez egy, azt jelenti, hogy valaki nagyon súlyos problémákkal szembesül. A az európai, két európai bíróság um, döntéseinek végrehajtása az átadásokkal kapcsolatban um, rámutatta a hiányosságokra is, hogy valóban a gyermek legfőbb érdeke a belső belépés elve, más elvek um, sérülnek-e. Az alapjogi akta, az alapjogi ügynökség értékelésére van szükség az összes érintett szereplőre vonatkozóan. A 17. cikk első és második záradéka az emberiességi humanitárius okokról szól. Itt a családegyesítés, társadalmi kapcsolatok, munka lehetőségek, mobilitás és státusz, e, ezeket a szempontokat is vizsgálni kell. Végül a szolidaritás, a 33. cikk szól erről. A bizottság és a tagállamok fellépése jobb lenne, mint egy olyan pánik, ami bénítaná az együttműködés. A 17. cikk egy megosztási mechanizmusról is szól az érkezések kapcsán. A felelősség megosztása, ennek a tisztességes voltam kulcs elem, enélkül nincs reform, és ennek alapján bíráltuk mi a Dublin 4 javaslatot. Tudjuk, hogy nehéz ez a reform, de ilyen rossz jogszabályt végtelenségig tolerálni, az is nagyon problematikus. Már a Dublin 3-as marad a jogi keret, mi a, ahogyan az előbb elmondtam, ajánlásokat dolgoztunk ki az a kapcsolatban, hogy hogyan tudna a Dublini rendelet jobban megfelelni az emberjogi szempontoknak. Nos, most sem lesz könnyű dolguk az előadóinknak hogy betartsák az idő, de kérem, hogy próbáljanak meg a maximális 9 perc keretben maradni. Alexander de Salusz következik, nem tudom, hogy jól ejtettem meg ki a nevét, aki az UNHCR jogi támogató egységénél dolgozik, és beszámol majd a Dublin 3 rendület, rendet végrehajtásával kapcsolatos UNHCR tanulmányról munkájáról. A UNHCR nevében köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a mai napon részt vehetek ezen a találkozón. Itt eh, még nem láttam a jelentést, viszont nagyon érdekes volt meghallgatni a korábban felszólalókat. Úgy tűnik, hogy a UNHCR-hoz hasonlóan eh, vélekedünk, én egyébként hagytam egy jelentést is itt a teremben, amit el lehet olvasni. A Left in Limbo című jelentés, amelyet a UNHCR készített elő, a következőket tudom ebből kiemelni. Nagyon fontos a megfelelő információhoz juttatás, illetve a személyes interjú, mert hogy gyakorlatilag nincsenek olyan tolmácsok, akik képesek részt venni ezeken a személyes interjúkon, nagyon gyakran kevés a pénz, és nincsen, nincsenek kinyomtatott dokumentumok sem. Erősíteni kellene a hatóságok kapacitását, hogy felvilágosításokkal tudjanak szolgálni. Az információs anyagok néha nagyon bonyolultak, főként a kérelmezők számára, és az interjúkat nem olyan hatékonyan használják, mint ahogy az azt lehetne. Fontos lenne a ö, információgyűjtés, a bizonyítékok gyűjtése. Nagyon gyakran egyébként az eljárásjogi garanciák is sérülnek. Főként az alkalmazás nem egyenlő a kiskorúak esetében, és hát emiatt ugye nagyon különböző megközelítések láthatnak napvilágot. Igen, nagyok a csúszások, késések, és a gyám kinevezésének gyakorlata is igen különböző tagállamból tagállamra haladva, és nem működnek kellőképpen együtt a tagállamok a családtagok felkutatásának érdekében. Tehát itt tovább kell menni a Dublini rendszernél, és aztán itt van a függőségi viszony, vonatkozó záradék nagyon sok tagállamban nem megfelelően végzik el a családtagokra vonatkozó a kutatást, és a határidők, illetve a bizonyítékok nem megfelelő kezelése miatt gyakran nem valósul meg időben a családegyesítés. Ezen keresztül lehetne javítani a helyzeten, hiányzik a világosság a különböző kritériumok tekintetében, illetve a 16-os cikkben foglaltak sem valósulnak meg. A mi ö, tanulmányunk azt is, arra is rávilágít, hogy nincsen megfelelő iránymutatása a különböző záradékok alkalmazásával kapcsolatban, illetve a, ennek a politikai implikációit sem megfelelőképpen kezelik. Tehát ez mind-mind óriási kihívásokhoz vezet, és én azt gondolom, hogy a Left in Limbo tanulmányból mindezek kiderülnek. Nagy ö, potenciálja rejlik a családegyesítésben, de ehhez megfelelő forrásokat kell biztosítani, hogy működőképessé váljon a rendszer, és az iászót is további forrásokkal kell ellátni. A Dublin rendszer implementációja hozzájárul ahhoz, hogy a tagállamok és a különböző hatóságok között nincs meg a bizalom. Ez pedig további bizalomveszteséghez vezet, és ez kiderül a UNHCR tanulmányából is. Egy proaktív és hatékony alkalmazást kellene biztosítani a különböző záradékok tekintetében is a Dublini rendszeren belül, és tulajdonképpen azt szeretnénk elérni, hogy gyors eljárások révén a családegyesítés minél hatékonyabbá váljon. Fontos lenne a UNHCR megközelítését alkalmazni, és a család szélesebb kontextusban a helyezését, illetve a megfelelő definíciók alkalmazását kellene biztosítani, hogy az alapjogok is teljesüljenek. Fontos lenne, hogy hatékonyan használjuk a, az információkat, és ilyen értelemben határozzuk meg hatékonyan azt, hogy mely tagállam felelős az eljárás lefolytatásáért. Ezen keresztül forrásokat is lehetne spórolni hosszú távon, és a Dublini rendszerben foglalt szabályokat is jobban be lehetne tartatni. A lehető leghamarabb kellene ezeket az információkat megküldeni. És hát nagyon érdekes az, hogy hogyan lehet biztosítani a gyors és hatékony transfereket a liaison irodákon keresztül. Fontos lenne, hogy a különleges igényekkel rendelkező kérelmezőket beazonosítjuk, és ingyenes és minőségi jogsegélyt kellene biztosítani az összes igénylőnek, hogy ők is megértsék a rendszer működését. A megértés hiánya a családi kapcsolatokra vonatkozó bizonyítékok hiánya miatt nem valósítható meg megfelelőképpen a családegyesítés, a az együttműködési mechanizmusokat kellene erősíteni. Nagyon hosszúak az eljárások, a gyermekek esetében ez még negatívabb hatással van, tehát őket prioritásként kellene kezelni. A UNHCR jelentéséből kiderül az is, hogy hogyan lehetne az együttműködést javítani, és nyomon követni azt, hogy kik a családtagok. Ezen keresztül az emberi és anyagi költségeket is csökkenteni lehetne hosszú távon. A kinevezett gyámoknak megfelelő szaktudásra és képzésre van szüksége, és ezt minél hamarabb ki kellene jelölni a gyámot a tagállamba való megérkezés után. A gyámot minden eljárásjogi etapnál ki kellene kérdezni, és még utoljára azt is szeretném megemlíteni, hogy vannak ajánlásaink is, idén januárban jelentek ezek meg, és ezeket is kiosztottam egyébként, bár látom, hogy a legtöbb példányt már elvittek, de ez egyébként online is rendelkezésre áll, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you. That was, that was... Köszönöm. Ez egy nagyon jelentős jelentés volt. Az UNHCR kapcsán figyelmel kísérjük ezeket a részeket. Ugyanez vonatkozik az összes meghívott panelistára. A következő hozzászólónk Joanna Darmanin a bizottság képviseletében Köszönöm szépen önnek és Keller asszonynak, hogy megszervezték a mai ülést, emlékeztettek arra, hogy 2015-ben a bizottság értékelést készített, amely 2016-os Dublini rendelet reformjába is belekerült, de sajnos a szöveget illetően nem sikerült megállapodni. Az én hozzászólásom két pillére fog támaszkodni, erre kértek a meglévő Dublini rendeleten belüli kormányzási struktúra, a másik pedig a jelenlegi rendelet felépítését illeti az értékelés alapján, illetve a statisztikai adatok alapján. Ha megnézem a kormányzás kérdését, a 36-os cikkei értelmében lehetőség van adminisztratív intézkedésekre, amelyeket a tagországok létrehozhatnak, és ezzel könnyíthetik a Dublini rendelet alkalmazásán, amelyek ezek például a liaison officerekre vonatkoznak, illetve az eljárás e-, egyszerűsítésére, azért, hogy az időhatárt csökkentsék. Ezeket a bizottság felé kommunikálni kell, és fontos, hogy mindez megfeleljen a rendeletnek. 2016 óta öt ilyen administratív intézkedés történt. A jelenlegi Dublini rendeletben a 44-es cikk értelmében létezik egy bizottság, A megvalósításra vonatkozó rendelet a 1560-as, és a bizottság szakértői csoportban vitázik a legégetőbb jogi kérdéseket, ami az érté értékelést illeti, illetve a joganyag érvényesítését. Különösen akkor, amikor a bíróság, az Európai Bíróság különböző ítéleteket hoz. Ez a kontaktcsoport éves szinten találkozott eddig, néha évente kétszer, és a cél az, hogy a különböző értelmezésekről beszéljünk és megoldásokat találjunk. Csak egy példát mondanénk, A bizonyítékoknál és a tagországi cseréknél nagyon fontos a tapasztalat csere, a kontakt csoportban olyan helyzetekről is szó volt, amikor több tagországban nyújtottak be menedékjogi kérelmet ugyan azok a személyek, olyan helyzeteket is, amikor két illegális határa átlépés történt, illetve a családegyesítésre vonatkozó példák is. Illetve más kérdésekben is, mint például a lánc szabályozás. A jelenlegi Dublini a harmadik Dublini rendeletet illetően létezik az egyeztetési eljárás, amely a tagországok közötti vita rendezését hivatott megoldani. Mindezt egy tagország kérésére lehet indítani, de fontos, hogy az a tagország, amely nem kéri az eljárást, beleegyezzen ebbe az eljárásba. Néhány nem használta eddig senki ezt az eljárást, azért, mert vagy informális módon sikerült megoldani ezt a kérdést, vagy azért, mert a nem kérvény benyújtott tagország ezt nem kérte. Ami a governance részt illeti, az EASO jelentős szerepet töltött be, ami a Dublini rendelet reformját illeti, a frissítéseket, a megvalósítás kapcsán. A Dublin Unitok hálózata fórum az, eszme, az adatcseréhez, illetve Létrejött egy Dublin platform is 2016-ban. Emlékeztetnék néhány kérdésre, amelyek a megvalósítást érintik. Nagyon sok hozzászólót hallottunk, akik a felépítésre, megvalósításra utaltak néhány statisztikai adatot osztanék meg a különböző eljárásbeli kérdéseket illetően. Különös, amikor a felelősségvállalásról van szó, illetve a visszafogadási kérelmekről. Például, ami az elfogadott kérvényeket illeti, a take és take is illetően, 28 ezerről ez a számozat, ez 2012-es az adat, több mint 94 ezerre nőtt ez a számadat 2018-ban. Hogyha megnézzük tényleges transzfereket, megvalósult transzfereket, akkor 2012-ben 9 ezer transzferre került sor, és ez 25 ezer transzferre növekedett 2018-ra. Ha megnézzük a tényleges transzferek megosztását összevetve a kérésekkel, akkor azt látjuk, hogy ez eh, jelentős változást mutatott, de 2012 óta ez nem emelkedett 35 ezer felé. Például 2018-ban 26 volt és hangsúlyozni szeretném, ezt az ekre is említette, amennyiben a e, kérés egy kérvényhez foglalkozik, a másik pedig személyhez, mivel a kérések e, nem e, feltétlenül egy személyhez köt, kötődnek, egy tagország azonban, illetve egy személy több tagországban is benyújtott kérvényt, éppen ezért a statisztikai adatok nem mutatják be a többszörösen eh, benyújtott eh, kérvények számát, összevetve a ténylegesen megvalósult transferekkel. A második eh, kérdés, amelyet meg kell jegyeznem, és erre utalás történt, a take charge és a take back kérések közötti arány. Az eljárások nem eléggé hatékonyak, a jelenlegi Dublini rendszerben. Nagyon fontos lenne tehát az eljárásokat korrigálni. A tékbek kérések 21 ezerről 2012-ben 65 ezerre növekedtek 2018-ra. Take charge kéréseknél 7000-ről 20 ezerre növekedtek. Ami a tékbek kéréseket illeti, háromnegyedét képviselik a kérvényeknek. ben ez az arány 75% volt, és végezetül pedig ezt néhány tagországi képviselő említette, tékbek és tékbek eljárások időlimitet is tartalmaznak, amelyeket tiszteletben kell tartani a transzerek esetében és a kérvények benyújtásánál, hogyha nem tartják tiszteletben az időhatárokat, akkor ahhoz a tagországhoz kerül az eset, aki ezeket nem tartotta tiszteletben. Mindez pedig ahhoz vezethet, hogy megnövekszik a másodlagos mozgások aránya, ezt pedig többször említettük ebben az összefüggésben, ami a transferek megvalósítását illeti, és ezt az értékelésünk is mutatta. Számos képviselő megismételte ezt, az időkeret, a transferek esetében eh, három naptól hat hónapig terjedhet ez az idő, és bizonyos tagországokban um, probléma van az időhatár tiszteletben tartásával. 20 tagország azt javasolta, olyan esetek voltak, amikor elmenekült az adott menedékjogot kérő eltűnt. Ennyit szerettem volna mondani a frissített adatokat illetően, illetve a Dublini rendelet megvalósítását illetően. Amikor a kritériumokra térünk ki az érdekes tagország meghatározása esetében, akkor ez nagyon gyakran a belépési kritériumhoz is kötődik, és a külső határokon a tagországi felelősségvállalás kérdése is felmerül, és a menedékjogot kérés, kérők gyakran megtagadják a, az új lenyomat levételét. Számos tagország ezt a kérdést felvetette a bizony, bizonyítékok begyűjtésének problematikáját. Itt most megállnék. Köszönjük szépen, tovább kell lépnünk. Ward Lutton, representing... Ward Lutton úr, a következő előadónk, aki az EASO vezetője. Kilenc perc, próbálja meg. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Keller előadóasszonynak is a meghívást. Az EASO a menekültügyi támogató eh, szervezet eh, munkájáról szeretnék beszámolni a Dublin 3 végrehajtással kapcsolatban. A végrehajtásban az EASO feladat az, hogy eh, támogassuk az európai menekültügyi rendszert, erősítsük a tagállamok közötti együttműködést, és operatív támogatást adjunk a tagállamoknak, azon tagállamoknak, amelyek különösen nagy nyomás alatt vannak a Dublini rendszer kereteiben dolgozunk. Létezik a Dublini egységeknek egy hálózata, ezt használjuk fel ahhoz, hogy harmonizáltan tudjuk alkalmazni a Dublini eljárást. 30 EU plusz Dublin egységből áll, eh, Norvégia, Svájc és Liechtenstein a 27 EU tagállam mellett tagja ennek a hálózatnak. Információcsere, legjobb gyakorlatok cseréje zajlik a nemzeti eh, Dublin egységek között eh, ebben a hálózatban. A kölcsönös bizalom az alapjának, amiről már hallottunk. A hálózat tevékenységéhez tartoznak különböző találkozók, évente kétszer a Dublini egységek találkoznak, emellett különböző témákban tematikus találkozókat is tartunk, mint például gyermekek a Dublini rendszerben. A cél az, hogy együttműködéssel adjunk válaszokat a kihívásokra. Gyakorlati eszközöket is kifejlesztettünk. Jelenleg készül az EASO gyakorlati útmutató a Dublin 3 rendelet végrehajtásáról. Ez tartalmaz értékeléseket. Közelmúltban, 2019. októberében adtuk ki ezt a kézikönyvet. Létezik egy Dublini ícsere program a Dublin működő tisztviselők számára, megint csak a bizalom alapján. A tagállamok beli tisztviselők ellátogatnak másik tagállambeli partnerükhöz. Szeretnénk, hogyha minél többet tudnánk tanulni a legjobb gyakorlatokból, és a saját gyakorlatot is egyszerű sokszor megkérdőjelezni. Érdemes eh, megemlíteni a gyermek legfőbb érdekével foglalkozó kézikönyvet. Erről az előttem szólók is már eleget beszéltek. A honlapunkon egyébként megtalálják ezt az anyagot is. Ezek a gyakorlati útmutatók, tehát a Dublin 3 végrehajtására ezt a tagállamok, munkacsoportok alkották meg. De van egy referenciacsoport, amely a bizottság mellett dolgozik. A gyakorlati útmutatók célja az, hogy segítsék a Dublin szövetségek munkáját, a Dublin eljáráshoz kapcsolatú tevékenységet, és segítsenek lefolytatni a beszélgetéseket. A Dublin 3 rendelet alapján benyújtott meredék kérelmekkel kapcsolatban és a Dublin eljárás keretében ahogyan hallottuk, nagyon fontos az bizonyítékok értékelése, ez egy kulcseleme a rendszernek, és a gyakorlati útnotunk erre is koncentrál. Léteznek képzési programok, konkrétan van egy képezd a képzőt programunk, új tisztviselőket, munkatársakat képzünk itt egy multiplikátorok segítségével. Azután a potenciális Dublin esetek meghatározása című programunk is van. Milyen jelekre kell odafigyelni ahhoz, hogy meg tudják már korán határozni, hogy melyik ügyből lesz -e potenciálisan Dublini eset. azután a családi, családegyesítés című programunk is van, és megtanulják a programok részevőik, hogy hogyan kell méltányosabb eljárásokat lefolytatni operatív támogatást adunk négy tagállamnak, Görögországnak, Olaszországnak, Máltának és Ciprusnak, és az operatív támogatás keretében eh, dolgozunk együtt a Dublini rendszeren. Szorosan együttműködünk tehát a Dublini egységekkel, és támogatást adunk a Dublini kérelmeknek, hogy nyomon követjük, hogy mi történt a Dublini esetekkel, támogatjuk a Dublini case management standardizálását, és hogy javuljon a minőség a Dublini eljárások során. Információadással is segítjük a menedékkérőket, segítünk, hogy időben meg lehessen határozni, melyik esetből lesz esetleg Dublini eset, és hogy az időben gyorsan átkerüljön a Dublini egységhez az aténi eh, Dublin egységhez segítünk eljutatni eh, a tartozó kérelmeket. Kapacitás bővítés is zajlik, és a Dublin egységeknek technikai segítségnyújtást is tudunk adni, valamint szakértői segítséget. Itt be is fejezném, lejárt az időm, de szeretnék még köszönetet mondani az operatív támogatásnak, amelyel mindenki hozzá járul a Dublin 3 rendelet végrehajtásához és az egész EU-ban történő harmonizálásához. Köszönöm szépen. Karen Metz asszony lesz a következő előadónk, aki a eh, Save the Children eh, képviselője, tehát mentsük meg a gyermekeket. Köszönöm szépen. Még próbálják meg valahogy eh, kibírni néhány percig. Nagyon örülök annak, hogy eh, sok szó esett a gyermekek jogairól, eh, a kísérő nélküli gyermekek jogairól, ami ugye sokszor problémát jelenthet. Örülök annak, hogy Dublin 3-mal kapcsolatban nagyon sok olyan hang is hallható, hogy a gyermekek jogait erősíteni kell, és tudom, hogy a parlament ezért nagyon sokat tett. Nézzük először azt, hogy minden harmadik menedékkérő, aki Európába belép, gyermek. 2015 és 2019 között nagyjából 225 ezer menedékkérő jött Európában, és 30 ezer gyermek hiányzik a statisztikákból. Ezek persze indikatív számok, mert nagyon nehéz pontos adatokkal szolgálni, és azt is látjuk, hogy nagyon sok gyermek egyszerűen hiányzik a rendszerből. El kell magyaráznunk azt, hogy pontosan milyen munkát végzünk a terepen, és mindennek milyen köze van Dublinhoz. A Save the Children Olaszországban, Spanyolországban dolgozik, de Bosznia-Hercegovinában és Szerbiában is jelen vagyunk, ahol szintén nagyon sok gyermek lépi át a határt, és olyan országokkal is együttműködünk, mint Németország és Svédország, ahol rengeteg menekültet befogadnak. Sokan beszéltek arról, hogy mennyire fontos a családegyesítés, de én most arról fogok beszélni, hogy mi történik még az előtt. Az első személy, akivel egy gyermek kontaktusba lép, az a határőr. Ez nagyon fontos, mert a határőrnek rendkívül fontos szerep jut a gyermekvédelem szempontjából. Olaszországban például a nigériai lányok, akik ö, átlépik a határt, azt mondják, hogy 18 év alattiak, és mégis azt mondják, hogy 18 év felettiek, mert akkor könnyebb az eljárás, amikor egyértelmű, hogy kiskorúakról van szó, de ezekben az esetekben már nem lehet őket gyermekként kezelni, és ez nagyon nagy gyermekvédelmi problémákat vet fel. Fontos a regisztráció, mert rengetegen érkeznek Horvátországba úgy, hogy nem is tudják őket regisztrálni. Emiatt is kerülnek a gyermekek a embercsempészek kezére, tehát ezért is hangsúlyoznám, hogy mennyire fontos a szerepe a határőröknek a másodlagos mozgások megakadályozása meg, is fontos szerep, feladat. A gyermekeket és a kiszolgáltatott csoportokat külön kell választanunk, nekik meg kell magyaráznunk, hogy hogyan néz ki az eljárás, és hogy mit jelent az embercsempészet, hogyan folyamodhatnak menedékjogért. Ez egyébként egy elég hatékony munka, meg kell őket győzni, és meg kell nyerni a bizalmukat, hogy ne meneküljenek tovább. A gyermekvédelem szempontjából egy másik fontos téma a gyám kinevezésének kérdése. Ezzel, erre is vonatkozik a Dublini rendelet. Ebben egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy látok javulást, például Olaszországban mindenképpen így van ez, ugyanakkor több mint három ezer gyámot nevet neveztek ki. Görögországban is kialakították az ehhez szükséges jogi kereteket, de mégis nagyon sok még a hiányosság, mert a rendszer nem megfelelőképpen működik. Spanyolországban is igen nagy kihívások vannak a regionális kormányok miatt, mert ők azok, akik a gyámok kinevezéséért felelősek, és ezért igen gyakran a befogadó központok igazgatói egyben a gyámok is a gyám feladatait meg kell erősíteni, akár professzionális, akár önkéntes módon működik a gyámrendszer. A legfontosabb az az, hogy megfelelő információhoz jussanak a gyermekek, és hogy megvédjék őket. Képzeljék el azt, hogy mi van akkor, hogyha gyermekként vagy kiskorúként megérkeznek, végre ismerik már az eljárásokat, és mondjuk van családjuk egy másik tagállamban gyakorlatilag egy évig is eltarthat az, hogy a gyermeket a családjával egyesíteni tudják. Sokan beszéltek már erről, de képzeljék el azt, hogy egy gyermek életében egy egész év milyen hosszú időt tesz ki. Gondoljanak a saját gyermekeikre, vagy arra, amikor önök voltak gyermekek, hogy milyen hosszúnak tűnt egy év akkor, amikor gyermekek voltunk. Hogyha ilyenkor egy gyermek, ilyenkor egy embercsempész kezébe kerülnek, aki azt mondja nekik, hogy egy hét múlva a családjuknál lehetnek, akkor persze, hogy elhiszik nekik. Tudom, hogy más a helyzet és más a nyomás Svédországban, Németországban, vagy Görögországban, vagy Olaszországban, de a legfontosabb mégis az, hogy a gyermekekre odafigyeljünk. Ezen kívül láttuk azt is, és ez egy nagyon fontos intézkedés, noha nem Dublin alá tartozik, a relokációs rendszer. Ez egy jó rendszer a gyermekek számára is, nagyon sokat segít, és az Egyesült Királyságbeli rendszer is jó volt a kísérő nélküli gyermekek elhelyezésével kapcsolatban. Ugyanakkor látjuk, hogy eltűnnek Olaszországból a gyerekek a központokból, fontosan a bizalomépítés, és Johansson biztos is nagyon sokat beszélt arról, hogy a tagállamok közti bizalom igen fontos, de hogyha azt akarják, hogy a meglévő rendszereket használják a gyermekek, akkor a, illetve az emberek, akkor magában a rendszerbe vetett bizalmat is erősíteni kell, már pedig ez most jelenleg nincs meg, mert a rendszerek nem megfelelően működnek. Ezek mind igen fontos kérdések a migráns gyermekek eltűnésének megakadályozása szempontjából, a gyermekvédelem prioritásainak megvalósítása szempontjából. Rengeteg utalás van a garanciákra, az eljárásjogi garanciákra, az 8-as cikkben például kifejezetten a kiskorúakra vonatkozó speciális kritériumokról esik szó. A probléma az igaziból az implementáció. Ezért mi azt javasoljuk, hogy az EU-n belüli gyermekvédelmi rendszereket erősíteni kell, mert nagyon sokat figyelünk a határokra, de az EU-n belül is meg kell erősíteni ezeket a rendszereket, és ehhez a migrációs szemléletet is figyelembe kell venni. Ahogyan elmondtam, még az implementáció szempontjából is a határőrök szerepe megkerülhetetlen, a jó irányba kell irányítani a gyermekeket a határőrnek. Az információcsere, információ megosztás nagyon fontos, hogy mindenki ismerje a jogait, és egy képviselő, törvényes képviselő vagy gyám kinevezése is nagyon fontos. A Save the Children-nél mi hiszünk abban, hogy a bizalmat kell növelni, és ezeken az intézkedéseken keresztül jobban fog működni a rendszer is. Köszönöm, Metz asszony. Most pedig áttérünk az utolsó panelistára a második körben, professzor Francesco Májani, aki az Odysseus hálózatot képviseli. Parancsoljon, öné a szó maximum 9-10 percben. Még egy óránk van, és addig meg kell, hogy hallgassuk a kérdéseket, és köszönöm szépen, elnök úr, nagyon örülök annak, hogy előadást tarthatok. Arra kértek, hogy tegyek egy áttekintést az Európai Bíróság ítéleteiről. 19 ilyen ítélet volt a rendelettel kapcsolatban, és néhány ehhez kapcsolódó. Ez több mint kétszer annyi, mint amennyi a Dublin 2-es rendelettel kapcsolatban született. A Dublin 3-as számos tevékenységet eh, lefed, és ezek a bírósághoz kerülnek. Emberjogi kérdésektől eh, technikai jellegű, mindennapokat érint eh, kérdésekig terjedtek ezek a kérdések. Az esetjogban nem tudok kitérni most az összesen három fő trendet szeretnék bemutatni, és Elnézést, hogyha a nüanszokra már nem lesz időm. Az első trend egy magasabb szintű védelem. Kerenc Metz eh, nagyon jelentős munkát végzett, és emlékeztetett arra, hogy a Dublin 3-as sokkal jobban eh, védi a személyes eh, személyi szabadságjogokat, mint a Dublini 2-es. Ez köszönhető az Európai Bíróság javaslata, az Európai Parlament javaslatainak. 2016-os Rikászt megváltoztatta az értelmezést. Korábban egy államok közötti interakcióként került az értelmezésre, itt pedig a kérvényet, kérvényt benyújtó jelentős személy nincs ellentmondás a jogok garanciák a hangsúlyozása és a hatékonyság között. Tulajdonképpen a dublini hatékonytalanságnak az az egyik oka, hogy a kérvényt benyújtók egy olyan rendszerben mozognak, amit nem értenek. és fontos, hogy rábírjuk a tagországokat az együttműködésre. A második pont, ami az jogból derült ki, egy kiegyenlítettebb, kölcsönös bizalomra alapuló doktrína, a Dublini kettes alapján és a júliusi ítélet értelmében különböző értelmezései születtek annak, hogy mit jelent a kölcsönös bizalom, mit jelent a kölcsönös biz, bizalom, és mindez feszültséget váltott ki az emberjogi konvencióval. Ez ellenébe megy a közös emberjogi hagyatékunknak. Az Európai Bíróság megragadta az alkalmat, hogy Mindez számos ítéletben értelmez, érvényesítse. A Javó ítéletnek különböző olvasatai lehetnek. Dublin rendszer egyik fontos eleme, amely már a bíróság kompetencián kívül szerepel, az az, hogy mit teszünk azokkal a menedékjogot kérőkkel, akik nagyon nagy szegénységben élnek, és más tagországokban szeretnének jobb életet találni. A bíróság megpróbálta válság esetében felfüggeszteni ezt a jogot, ezzel lehet kritizálni a bíróságot, de nagyon fontos a jelzés, hogy a e, válsághelyzet nem engedheti meg azt, e, hogy olyan értelmezések érvényesüljenek, amelyek nem természetesek. A Jafari ítélethez kell visszamennünk azért, hogy pontosat képet alakítsunk ki arról, hogy itt mire utalunk. Más esetekben a bíróság találkozott úgymond e, eljárásbeli rövidítésekkel, folyamat lerövidítésével, és a bíróság kimondta azt, hogy a rendelet rendelkezéseit minden esetben tiszteletben kell tartani. Ez most különösen fontos, hiszen nagyon sok a nyomás a garanciák értelmében. Pushback gyakorlatok egyre inkább elterjedtek, és a, bizot, a bíróság egy üzenetet küldött, ennyit tehet meg, hogy mindez nem felel meg a közös európai menedékjogi rendszer elveinek. Utolsó megjegyzésemre térek ki. Lehet, hogy egy kicsit túlságosan rózsásra festettem a képet. Több problémáról beszéltem a bíróság esetében, de általában még mégiscsak azt kell mondjam, hogy ez egy pozitív uh, hozzájárulás Lebrini eh, kettes óta jelentős előrelépés történt ezen a területen, és a bíróság esetjoga azt mutatja, hogy a Dublini hármas értelmezése kapcsán igenis van lehetőség arra, hogy humánusabb módon értelmezzük a rendeletet. És minden egyes esetben a család egyesítés, család egysége kapcsán is előrelépés történt. Amikor a bíróság lehetőséget kap arra, hogy a Dublin rendelet számos aspektusát pontosítsa, a belső piac kapcsán évtizedekbe tellett az, amíg bizonyos pontokat sikerült tisztázni. Ennek pozitív hatása lehet a hatékonyságra, a hatékonytalanság okai nem csak az értelmezésbeli problémák kérdése, hanem mindez a Dublin struktúra részleteire terjed ki. Még van három és fél percem. Lehet azt mondani, hogy a bíróság jól jó hozzájárulást, de mégsem működik a rendszer, tehát meg kell reformálni néhány elgondolást el szeretnék még mondani a Dublin rendszer reformja kapcsán. Természetesen jó dolog az, hogyha megreformáljuk a Dublin rendszert. Fontos, hogy ez a jobb irányba tartson, és fontos biztosítani azt, hogy a helyzetet ne súlyosbítsuk tovább. És szeretnék néhány kérdést is feltenni. Az első, működhet-e a felelősségek allokációja úgy, hogy nem tudtuk eddig még bebizonyítani, hogy a közös standardokat mindenkit be tudja tartani. Fontos lenne először azt be, éppen ezért azt bebizonyítani, hogy képesek vagyunk a standardok közös erősítésére, illetve megvalósítására. A második kérdés, rendszerre visszatérve, visszatérve, hogyan működtethető ez, hogyha minden egyes tagországnak támogatnia kell az összes költséget, hogyha együtt nem vagyunk képesek ezeket a költségeket viselni. Egy további üzenet, felejtsük el azt, hogy létezik valahol egy varázsgömb, a felelősség alokálása az Európai Unión belül rendkívül bonyolult, tehát nem ringathatjuk magunkat abban az illúzióban, hogy egy jogalkotási mozdulattal megoldunk mindent. A fair szétosztás ki is ellenezhetné ezt papíron, de felmerül a kérdés, hogy EU szinten ez egyáltalán megvalósítható-e. Több százezer eh, menekült jogot kérőről van szó, eh, hogyan tudjuk őket eh, átcsoportosítani, anélkül, hogy a tagországok nem működnek megfelelően együtt egymással. És van egy további kérdésem, miért összpontosítunk a másodlagos mozgásokra, hogy 78-as cikket eh, olvasom, akkor az Európai Unió megvizsgálja a menedékjogi keremeket mégben gyorsan, és vissza eh, téríti azokat, eh, akiknek nincs szükségük védelemre, és integrálja azokat, akiknek védelemre van szüksége. Azt gondolom, hogy a pingpongozás a tagországok között nem segíti ezt a folyamatot. Professor Majani, you made your... Köszönöm szépen. Bajani úr mindent megtett, hogy az időkeretet betartsa, és biztos vagyok abban, hogy amit elmondott, arra reagálnak majd a képviselők is. Kezdjük azonban Keller asszonyjal, az előadónkkal. Köszönöm szépen ezeket az előadásokat, és Őszintén köszönetet szeretnék mondani azért, hogy ez egy komplette előadás volt, és megpróbált egy teljes képet festeni a jelenlegi helyzetről. Ez nem jó, mindenki elmondta, újra elmondta. Mindenki az elemzését ismertette, köszönöm szépen. Nagyon frusztráló lehetett, hogy ilyen rövid idő állt rendelkezése. Néhány megjegyzésem van. Köszönetet szeretnék mondani a, a PRS Kutatóközpont nevében az ekrének, akik készítettek egy tanulmányt nagyon rövid határidőn belül, amely elismeri az UNCR munkáját. Köszönjük szépen ezeket a számadatokat. Lehet, hogy a bizottság engem megráztak azok az adatok, amelyeket a bizottságtól hallottunk, nincsen nem régen készült értékelés, kaptunk mutatókat tégbekekről és a tékcsárgyokról. Ezt egy kicsit nehezen tudtuk kövezni. Fontos lenne ezeket a számadatokat is egyetem módon megosztani. Ami a governance kérdését, a kormányzás kérdését, ez együttműködés, a bizalom építése, a közelítés. Lüten úrnak köszönetet szeretnék mondani az EAZO-tól, aki esetleg javaslatokat tehetne annak érdekében, hogy hogyan lépjünk tovább. Kétszer évente operatív szempontból nem túlságosan sok, például egy új útvonal esetében a bilaterális megállapodások újdonságait illetően, hiszen ezek gyorsan változnak, az útvonak is változnak, tehát hogyan tudunk itt tovább lépni egy gyümölcsöző együttműködés keretében. A bizottság egy kontaktcsoportot hozott létre, kitűnő, de az évente egyszeri találkozó, hát nem tudom, hogy ez adaptálta a kihívások tempójához. Számos uh, hozzászóló említette, a Save the Children képviselője is, de mások is felhívták a figyelmet a kiskorúakra. Ez a a harmadik pontom, tehát a kiskorúak speciális helyzetben vannak, mindannyiunkat megrázott ez a helyzet. Nem tudom, hogy itt van-e még Kornélia, kolléganőm. Nem mondták ugyan, de úgy érzem, hogy a tagországok közötti különbségek óriásiak hiszen itt visszatérünk a gyermekvédelmének kérdéseihez minden egyes tagországban. És hogyha vannak javaslatok arra vonatkozóan, hogy hogyan lépjünk tovább ezekben a konkrét kérdésekben. Végül pedig szeretnék megosztani egy meggyőződést, Nem kéne jobban megértenünk a személyek útvonalát, az a vallomás, amit az elején hallottunk, különösen megvilágító volt. Tehát, hogy a realitást jobban lássuk, amely um, teljesen különböző a származási országot, a személy motiválását eh, illetően, a kor függvényében, stb. És felmerül a kérdés, hogy ez nem egy realistább megközelítéshez vezet. Nagyon fontos a rendelkező állása ér idő, a humán kritériumok figyelembevétele. Köszönöm szépen mindennyiüknek a munkát, a munkát csak most kezdtük el, és a javítás irányú javaslatokat nagyon szívesen veszük. Köszönöm. To you, Tobias úr, az EPP árnyék előadója kap szót. Köszönöm szépen, köszönöm az előadásokat Persze nagyon jó volt számunkra, hogy különböző megközelítésekből világították meg ezt a kérdést. Én sem hiszem, hogy van itt egy varázslatos megoldás, egy jogszabály, de azért módosításoknak lehet pozitív hozadéka. Kérdésemre rátérve. Tegyük fel, hogy akarunk egy közös migrációs politikát, egy jól működő Dublini rendeletet, de mégis nagyobbak lesznek a különbségek azok között, akik tényleg jogosak a menekült státuszra, illetve akik csak gazdasági bevándorlók akarunk ilyen, hogy nagyobb legyen a különbség? Hogyha ez az eredménye, akkor tovább mennénk ezen az úton, hogy a közvetlenül a külső határon kellene talán megvizsgálni a meredékkérelmeket? Ez önök szerint hasznosabb lenne, vagy pedig ez alapvetően nem működik? Ez az első kérdésem, tehát hogy legy, ellenő, legyen közvetlen vizsgálat a külső határokon. <clears throat> Másodszorban Tudjuk, hogy a bizottság eh, néhány hét múlva előáll egy új javaslattal. Tudjuk, hogy ez eh, így vagy úgy eh, a jelenlegi Dublini rendelet reformját fogja jelenteni. Tudjuk, hogy itt zsákutcába kerültek az intézményeink, különösen a tanács. Itt alapvetően a, a fő kérdés az, hogy legyenek kötelező újraeloszétosztása Beszéltünk a szolidaritás új formáiról, és tudom, hogy lehet, hogy eltérő politikai nézeteik vannak, lehet, hogy ez a kérdésem is túl politizált. De mondjuk tegyük fel, hogy a bizottság javaslata tartalmazni fog új szolidaritási formákat. Ön ezt, önök ezt hogy definiálnák? Mi lehetne hasznos? vagy el tudnának-e fogadni egy ilyen javaslatot. Köszönöm. Az SND árnyék előadója Bartoló úr. Köszönöm szépen, és szeretnék én is köszönetet mondani azoknak, akik felszólaltak a második pódiumvitában. Köszönöm a munkájukat, nagyon fontos volt, amit elmondtak, a számok, a statisztikai adatok, az, hogy mindez, minden jó, ami megkönnyíti a munkánkat. Itt a Dublini rendelet kapcsán alapvetően arról van szó, hogy ha megnő a migrációs nyomás, mi a legjobb megoldás egy új migrációs csomagra van szükség, és um, hogyha uh, a felelősséget egyenlően akarjuk megosztani, akkor ez hogyan tudna működni ezen mechanizmus nélkül? Hiszen Megint csak az összes teher az első belépési országot sújtaná. Legyen egy ilyen screening, egy átvilágítási eljárás minden érkezőnél. Ez, ez hogyan valósulhatna meg a gyakorlatban? Egy, egyéni vizsgálatokról lenne szó, vagy hogyan lehetne biztosítani azt, hogy a, ne csökkenjen a nemzetközi védelem? Hogyha, ami pedig a befogadó állomásokat illeti, itt eh, ez, ez hogyan néznek ki? Itt, az Európai Unió a leginkább demokratikus intézményrendszere az egész eh, világnak. Itt a becsületünk is forog kockán, és az egész eh, ország, az egész világ figyeli, amit, hogyan mi eljárunk. Én emberekkel foglalkoztam, láttam sok szenvedést, sok halottat. Senki nem szabad, hogy ilyenem menjen keresztül. Itt nem elég, hogyha a fejünk van és gondolkodunk, hanem hallgassunk a szív, szívünkre is, és maradjunk emberségesek. Köszönöm. Cardino képviselő parancsoljon. Öné a szó. Elnézést, hogyha nem jól olvastam fel a nevét. Sandone képviselő következik. Nos, a bizottság, amit felvázolt a migrációval kapcsolatban, az így rendben van, ugye az EU szolidáris, befogadás, integráció, de hát végül is ez propaganda. Ugye itt most magunk között vagyunk, és ki kellene mondani az igazságot. Migráció, befogadás, ez valóban, valójában egy nagy kudarc Dublin a költségeket, a felelősséget olyan országokra helyezi, mint amilyen Olaszország, ott kell regisztrálni érkezés az érkezőket. Van der Leyen asszony a mandátuma a ciklus elején, szeptemberben azt mondta, hogy hát lesznek következmények, a Dublini rendelet módosításra kerül. Most ezt blokkolják ezek a jó országok, mint Franciaország és Németország a szolidaritás jegyében, és még mindig az első belépési ország elvét alkalmazzák. Máltán kevés migráns került be az elosztásba, és ha valaki azt mondja, hogy ez nem igaz, akkor nézzék meg a tényeket. Olaszországban ugye változott a kormány, és 600 százalékkal nőtt az érkezők aránya azóta. A Szófia misszió újraindítása kapcsán most egy 4500 migráns került az országba, 200 ezer euróba került ez nekünk, hát ebből sok kérdés adódik. Azt hiszem, hogy itt nem kellene ezeket megtapsolnunk, ezeket az intézkedéseket. Azonosító központokat kellene létrehoznia, ahol be lehet adni a, a kérelmet, és ki lehetne zárni az Észak-Afrikából érkező gazdasági menekülteket, ezeket nem, az embereket nem kellene Európában hozni. A migráció kérdését végre komolyan kellene, hogy vegye a bizottság is, és nem csak itt a pozitívumok, a szolidaritás jegyében kell erről beszélni, Olaszország, aztán Olaszországot magára hagyni az összes költséggel és teherrel. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani a különböző hozzászólóknak. Ami az értékelést illeti, az a jogok közötti koherencián, hiszen itt a Dublin rendelet túlságosan sok marzsot ad a tagországoknak, és a Dubliné e, úgymond a negatív igévé vál, változott. A számadatokra térnék vissza, amelyeket az Európai Bizottság képviselője osztott meg velünk. Itt nem csak számadatokról van szó, hanem emberi lényekről. 20 ezerről 90 ezerre történt a növekedés, ez óriásanak tűnhet, de hogyha megnézzük az európai lakosságot, tehát a menedékjogi cunámitól igen messze vagyunk, Európának nincs lehetősége arra, hogy máshogy fogadja be ezeket az embereket nagyobb méltósággal, mint ahogy ezt jelenleg teszi. És ez vonatkozik eh, a Take in Charge részre is. Tehát fontos, hogy perspektívába helyezzük a, a eh, személyeket is. Franciaország példáját vette 2016-ban Dublin keretében eh, több mint eh, ezer embert fordítottunk vissza, és befogadtunk olyan eh, személyeket, akik nem akartak maradni, és olyanokat utasítottunk vissza, akik maradni szerettek volna. Harmadik megjegyzés, a gyermekek jogaira gondozó, gondolok. Fontos, hogy e, ezek a jogok érvényesüljenek a gyermekek védelme, a gyermekek jogai minden más szempont felett. Itt az Európai Parlamentnek is felelőssége van. Frau Ernst. Ernst asszony következik, parancsoljon. Nagy figyelemmel hallgattam az előttem szólót, ezért nem reagáltam először a nevemre. Nos, itt van az első nagy témánk, a család egyesítés. A családegyesítés jelenleg Németországban úgy működik, hogy teljesen önkényesen meghatározták, hogy a maximális havi szám az ezer, tehát ennyien érkezhetnek Németországba család egyesítési jegyében. Én szeretném tudni, eh, nagyon fontos ez a téma, itt tényleg a gyerekekről van szó. A családegyesítés kapcsán önök szerint egy új eh, rendeletben eh, mit, hogyan kellene szabályozni? Én csak mindent említettek, de én azt szeretném tudni, hogy mit le kell itt jogszabályban szabályozni. A másik dolog, a menekültek jogai. Mindig arról beszélünk, hogy milyen nagy ter, teher terheli a tagállamokat. Igen, jó, hát a, természetesen a külső határon rendelkező tagállamok érdekeit is figyelembe kell venni, de itt van azután a menekültek érdeke is tájékoztatáshoz fűződő jog, az ellentmondás joga. Önök szerint mik azok a dolgok, amiket tényleg szabályoznunk kell, nem csak a tagállamokkal szembeni méltányosság jegyében, hanem a menekültekkel szembeni fel eljárás jegyében. Szükség van előzetes vizsgálatra, screeningre a külső határon. De azt kell, hogy mondjam, itt borsozik a hátam, mert hogyan történhetne ez meg? Mindenkitől, mindenkinek, mindenkihez intézem ezt a kérdést. Ön helyesnek és észszerűnek, vagy megvalósíthatónak tartják ezt? És hogyha igen, tehát hogyha megvalósíthatónak tartják, akkor milyen előfeltételek kellenek ahhoz, hogy a menekültekkel tisztességesen bánjanak mindenhol? Köszönöm. Több képviselőnk is szeretne hozzászólni. Deli úr egy percben. Egy rövid kérdést szeretnék feltenni Lutin úrnak, az EASZO képviselőjének tervezi azt, hogy a Knowledge Center-t, ezt a tudásközpontot kiterjeszti a nyugat-balkáni országokra. Nyilvánvalóan ennek az okai a nyugat-balkáni útvonal. Másrészt említett említettem, Norvégiát, Svájcot is. Azt hiszem, hogy gyakorlati, technikai segítségnyújtás, a legjobb gyakorlatok cseréje nagyon hasznos lenne a tagjelölt országok számára. Különös tekintettel arra, hogy ők a, tárgyalnak az EU-val a 24. fejezetről is, ami az EU jogszabály keretének a harmonizációja politikáról szól. Egy perc van a képviselőknek, akik felszólnak. Velendrés Gratulálok a panelvita részevőjének, és nagyon örülök, hogy a szakbizottságban a meghallgatásra sor kerül. A kollégáim már elmondták, hogy több menekültet és jobb körülmények között kell befogadnunk. A szocialista párt a tömeges migrációt úgy állítja be, mintha mm, csak ártatlan gyerekek érkeznének, de 80% azok fiatal férfiak. Igen, megkerestem az adatokat, hogy mi is történik. Itt van egy példa. Tufik Szé úr egy marokkai, aki Antwerpenben él, fiatal lányokat prostituálként dolgoztak, többek között egy 14 éves kislányt, három év börtönműködést kap, vagy Franciaországban is egy bűnöző, megölte Johanna Blánest, és egy menedékkérő. Ez az, amiről az államoknak beszélni kell. Azután Metz asszony, igen, azért próbálja meg viselkedni eh, van der Drisse úr. Egy perce volt, tehát a konkrét kérdésem, de az elnök közben szól, látom, hogy más képviselők is eh, szeretnének szót kérni. Most mi valami lábjegyzetet akar fűzni az elnök megjegyzéséhez? Én mindig betartatom a határidőt. Természetesen a választ meg fogjuk kapni, igen, erre ez jogjuk van. Szofintfeld. Nem tudom, elnök úr, de szerintem ellenkezik a szabályokkal, hogyha valakinek zászló van az asztalán, ezt talán el lehetne onnan vinni, és ezt tiltakozni szeretnék, hogy itt a kollega az előbb kapcsolatot teremtett a migráció és a nők megerőszakolása között. Ernst asszony is szeretne hozzászólni, ugyanazt kívántam volna mondani. Szeretném emlékeztetni önöket arra, ami a plenárisra is vonatkozik, Fanet Ricse úr viselkedjen, nem eh, szabad a eh, parlament eh, tehát megzavarni, sem méltatlan viselkedéssel, sem pedig zászló kitűzésével. Fantetrisse úr, önt kértem, hogy a zászlót távolítsa el. A banner az nem flag, mondja Fantetrisse úr, az angol nyelvet elemezve. Hát ez egy zászlócska ott az asztalon. most itt eh, bejön ide, provokál, eh, itt eh, kompromisszumra van szükség. Önt újra és újra felhívtuk a figyelmet, arra figyelmeztettük, hogy nincs helye zászlóknak itt a parlamenti munka során, és ön pontosan tudja, hogy mit jelent ez a jogszabály, amit az előbb idéztem. A képviselők nem rombolhatják méltatlan viselkedéssel a, a parlament munkáját. Kérem, hogy ugyanúgy viselkedjen, mint mindenki más. Verhofstadtnak joga van, hogyha itt az európai zászlót tűzném ki, azt nem büntetnék meg. Ön a rendet bony, rendbontó, és megzavartam a munkát nem megfelelő viselkedéssel. Most már a Jutis úré a szó. Yes. Mr. President. Mr. Panagiotis, floor is yours. Uh, okay. Uh, καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Γκόφας Παναγιώτης. You need to do that. Panagiotis uh, Gofasz a nevem, és én az Európai Gazdasági Szociális Bizottság tagja vagyok. Uh, Köszönöm, hogy én is kaptam felszólalási időt. Szeretnék néhány megjegyzést tenni. Nagy figyelemmel hallgattam a felszólalókat, és eh, az, amiről itt eh, beszélnek, az, hogy milyen mm, megoldásokat lehetne találni. Eh, ezekkel a problémákkal foglalkoznunk kell, és vizsgálnunk kell a kérdés jogi szempontjait is, de más szempontokat is. Azt még eh, nem tettük fel azt a kérdést, hogy akarunk-e bevándorlókat, szükségünk-e van bevándorlókra Európában. Az Európai Unióban el kell döntenünk ezt a kérdést. És utána azt is el kell döntenünk, hogy ki bevándorló, ki menekült. Ugyanis itt ez sokszor összemosódik. Így egy menekült, akinek el kell hagynia az országát a háború vagy a klímaváltozás miatt, vagy nagyon súlyos nehézségek miatt, ők minden ilyen ember menekült. Tehát el kéne döntenünk, hogy kit tekintünk menekültnek. Következő kérdés ezután pedig az, hogy kinek lesz joga maradni, ugyanis ugye az menedéket, vagy menekül státuszt kapnak, azok maradhatnak. Nos, egy olyan körben forgunk, ahol tulajdonképpen képtelenek vagyunk megtalálni azt a megoldást, amire előttem szólok, nagyon korrekt javaslatokat tettek hogyha valaki nem maradhat, és vissza kell küldeni, akkor hova? Kérdés az, hogy hova? Abba az országba, hova először, ahol először belépett az EU-ba? Vagy Törökországba? Vagy talán egy afrikai országba? Vagy a származási országába? És ki fogja visszavinni ezeket az embereket? Az első belépés országa? Vagy az Európai Unió? Hát, hogyha az első belépés országa ez a feladat, hát időnként mondjuk Afganisztánnál vagy Pakisztánnál nem lehet, nem sikerül megegyezni a visszaküldésről. Igen, itt a panel résztvevői, az előadóink majd válaszolnak ezekre a kérdésekre. De tartsuk be a sorrendet. Katerin Papagorgopoulos. Nem, <laughs> nem, Katalin Bullard volt a másik, de Stavros Papagendopoulos helyett Bullard asszony. Nézzük meg, hogy mi az, ami előremutató ebben az egész csomagban. Több száz civil szervezet aláírt egy nyilatkozatot, hogy mit szeretnének látni, milyen legyen ez a paktum határeljárás, többek között, amit az egyik képviselő beszélt, a, a nem elfogadható eljárások ról is szó van, milyen, nagyon sok embert nem tudnak visszaküldeni, hiszen az okok nagyon sokszor a származási országban vannak, ami elmenekülnek onnan emberek. A határon az eljárások kötelező alkalmazása, azután mi azt mondanák, hogy a legtöbbet a menekültek szenvednek, hiszen ők azért lépnek át határokon, mert védelmet keresnek. A hangsúly azonban, hogy hogyan lehet a jelenleg érvényes menekültügyi jogszabályoknak megfelelni, és ez meg kell határozni, hogy hol vannak hiányosságok a végrehajtásban, a jogszabályok végrehajtásában. Én megpróbálunk a befogadással, döntéshozattal kapcsolatos előírásoknak megfelelni. A Dublini folyamat középpontjában a felelősség megosztása áll, de időközben ideiglenes szolidaritási intézkedésekre lehetőség van a 17. cikk alapján a felelősségvállalásról, és a jogalapú megfelelés, erről több belőadói hozzászóló is szólt, amikor is a döntéshozatali mozgásteret különbözőképpen érték értékelik a e, tagállamok, e, a, beszélni kell a menekültől, a bevándorlástól, nagyobb e, hangsúlyt kell, hogy kapjon az inkluzió és az emberek regularizációja itt Európában. És egy alternatív vízióra is szükség van a paktummal kapcsolatban, a csomaggal kapcsolatban, megfelelő szolidaritási intézkedések vagy egy kötelező határeljárás nem működtek. ECR, Alexander de Chalou. ECR, Alexander de Chalou következik. Köszönöm szépen. Csak Keller asszony pont mm, érveivel kapcsolatban ...120 személyt interjú voltak meg a bizonyítékokkal kapcsolatban. Az új paktummal kapcsolatban viszont azt tudom elmondani, hogy a UNHCR, amely szeretné engedélyezni minél több családnak az egyesítését, a 2020-as új paktum tervezettel kapcsolatban mi nem gondoljuk azt, hogy kötelező kellene legyen a határon való ellenőrzés, egy egyszerűsített rendszerre lenne inkább szükség, és mindenkit a saját érdemei alapján kell értékelni a személyes körülmények figyelembevételével is teljesen függetlenül attól, hogy éppen milyen helyzet uralkodik az adott államban. Ezt egyébként el tudom küldeni mindazoknak ezt a dokumentumot, akik e- akik érdeklődnek. Mi azt javasoljuk, hogy azok a tagállamok, ahol nagyon aránytalanul magas a beérkezők száma, ott a szolidaritási intézkedéseket kellene foganatosítani, ehhez egy, egy eszköztárt kellene ki alakítani az egyes tagállamokra lebontva, és ebben lenne, ennek lenne része a befogadó központok támogatása van, ahol európai ügynökségektől érkező, illetve az európai ügynökségek támogatása lenne a cél, és a belső és külső dimenziókat egyaránt figyelembe kellene venni, és nem szabad, hogy mindezek az EU-n belüli szolidaritással szembe menjenek. Az Európai Bizottság következik. Köszönöm szépen! Köszönjük még egyszer a jelentéstevőnek az adatokkal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy ezek eurostatos adatok voltak, és hát fontos lenne, hogy ezeket az adatokat is a 2014-es adatokhoz viszonyítsuk, tehát a 2018-ast is. 2015-ben két kontaktbizottság volt, 2016-ban ugyanakkor nagyon sok intézkedés a reformmal kapcsolatban valósult meg. Most az, hogy merre tovább, hová tovább, talán Skinas biztos, és Johansson biztos is éppen a tagállamokban járnak, bilaterális szinten találkozókat szerveznek, és nagyon fontos ezeket a találkozókat nyomon követni, mert ezzel lehet megérteni a különböző álláspontokat. Természetesen mindez egy jelenleg is folyamatban lévő gondolatmenet részeként kell értelmezni egy átfogó megoldásra van szükség, és az európai egységet ez tovább fogja erősíteni. Tehát jelenleg ennyit tudok elmondani, és remélem, hogy minél hamarabb ennél több információval is rendelkezni fogunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, az elszó következik. Köszönöm szépen! Azzal kapcsolatban, hogy mit lehetne többet tenni, két irányító találkozón voltam már idén, nagyon sok minden folyik éppen most is, és a tagállamokat technikai szinten is megpróbáljuk bevonni ebbe a folyamatba. Ehhez pedig gyakorlati segítségre van szükség, a 2019-es új útmutatások nagyon hasznosak ebből a szempontból, de most még túl korai a helyzet ahhoz, hogy ezeket értékeljük, ugyan nem is kötelező jellegűek, de miután a tagállamokkal együtt vetettük őket papírra, ezért reméljük, hogy alkalmazni is fogják ezt. Nagyon fontos lenne az, hogy soft intézkedéseket is alkalmazzunk. A Nyugat-Balkánnal kapcsolatban a következőket tudom elmondani. Nagyon fontos a kapacitásépítés, van is ezzel kapcsolatban több projektünk is, fut ott most éppen, és természetesen nekünk a kontingencia tervek a legfontosabbak, és ezt a belépés vagy a bővítés szempontjából is értékelnünk kell. Köszönöm szépen, Karen Metz következik a Save the Children-től. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy az igazi gyerekek, a húsvér gyerekek problémái meghatják önöket. Ami a szolidaritást illeti, hát ezzel kapcsolatban az egyik legfontosabb a rendszerek további harmonizációjának megvalósítása. Igaz az is, hogy a lehető legmagasabb szintű védelem kell legyen a cél. Az egyik legfontosabb eszköz a kezünkben az menekültügyi alap, de vannak olyan országok, akik nem akarják megerősíteni az migrációja, a menekültügyi eljárásaikat, ezért nagyon fontos az, hogy a parlament és a regionális parlamentek és nemzeti parlamentek is támogassák ezt, mert ők azok, akik a standardokat javítani tudják. Az ő kezükben van a labda. A Dublin 4 kapcsán már nagyon jó javaslatok születtek meg a szolidaritás kérdésében, épp úgy, mint a családegyesítés, illetve a gyermekvédelem megerősítésének szempontjaiból. És egy másik dimenzió, amelyre szintén utaltam már, a DAB rendszer volt, amelyben gyakorlatilag Olaszországból és Görögországból az Egyesült Királyság relokált gyermekeket, ez nagyon jól bevált gyakorlat volt, és ehhez konkrét intézkedéseket valósítottak meg. A regionális és helyi önkormányzatok bevonása is kulcsfontosságú, erről egyébként sok országban tartottunk már előadást, és szeretnék is ezt elérni a tagállamok is. Ami a külső dimenziókat illeti, Tunéziával, Bosznia-Hercegovinával és Szerbiával is együtt működünk. Természetesen harmadik országok védelmi rendszerének megerősítésére nincsen hatásunk, viszont Bosznia-Hercegovinában nagyon sok a kihívás. Igen, kevesen voltak, akik az ottani menekült rendszert igénybe tudták venni, tehát fontos lenne, hogy ezek az országok foglalkozzanak a témával, ezen kívül ugye szó esett még a visszaküldésről is, Afganisztánnal is együttműködünk. Az Afganisztánba való visszaküldés esetével kapcsolatban tudnunk kell, hogy milyen helyzet uralkodik most ott. Hogyha ö, beszélünk az ottani irodavezetőkkel, akkor látjuk azt, hogy Pakisztánból Afganisztánba több ezer gyermeket küldenek vissza, miközben a konfliktus egyre mm, eszkalálódik, és mint hogyha elfeledkeznénk ezekről a gyermekekről, vagy fiatalokról, az Európai Unió figyelembe kell vegye ezt is, tehát ezeknek az országoknak a szuverenitását is tiszteletben kell tartani. Köszönöm szépen. Köszönöm, Majáni professzor következik. Köszönöm szépen. Abból indulnék ki, hogy nem kellene jobban megértenünk azt, hogy mit mennek keresztül ezek az emberek, ahhoz, hogy jobban működjön maga a rendszer. Hát ez egy nagy-nagy igen a válaszom, mert a Dublini rendszerrel az egyik legnagyobb probléma az az, hogy ez gyakorlatilag egy automatikus rendszer volt, és nincsenek megfelelő eszközök az eszköztárban. Nem csak a Dublini unitokról van itt szó, vagy egységekről, tudom, hogy ott elkötelezett kollégák dolgoznak azon, hogy jól működjön a rendszer, de itt alapvetően az a probléma, hogy az egész rendszernek az az etosza, hogy minél gyorsabban és nagyobb számokban valósítsuk meg az eljárást, ez pedig természetesen kényszerhelyzetekhez vezet, és nagyon sok problémát vet fel. Tobias úr egy kérdést tett fel, és szerintem az ő neki adandó válaszom más parlamenti képviselők kérdéseire is válasz egyben. Nem kell-e különbséget tenni a gazdasági menekültek, illetve a menekültek között. Hát tehogy nem, hát pontosan ez a menekült eljárásnak a lényege attól még, hogy mindez a határátkelő helyen történik, vagy sem, nem változik a helyzet. Természetesen meg lehet ezt tenni így is, de akkor újabb kihívások lesznek. Hogyan tudjuk elkerülni például azt, hogy mindez öm, túl hosszú időn keresztül való a tömeges fogvatartáshoz vezet. Ez egy logisztikai probléma is egyben, de óriási logisztikai probléma ez. Hogy lehet azt biztosítani, hogy ne ez történjen? Másodszorban pedig ki fogja mindezt megfizetni ennek a költségeit? Azt mondjuk, hogy a határon határon lévő országoknak kellene az összes eljárást lebonyolítaniuk? Egyszerűen nincsen ennek megfelelő indoka, az Európai Uniónak kellene ezt finanszíroznia, és meg kellene jól érteni a rendszert. És mi történik akkor, hogyha azt mondjuk, hogy valaki védelmet érdemel, nemzetközi oltalom alá kerül, majd onnantól kezdve ő eldöntheti, hogy hová akar menni, vagy pedig csak egyszerűen valahová elirányítjuk, amiről azt se tudja, hogy hová. Rengeteg kérdést tesz, vet fel mindez. Lehetséges, hogy vannak ennek megvalósítható elemei is, de önmagában ettől még nem lesz a rendszer jobb. Ami a screeninget illeti. Nos, én Svájcban is együttműködöm, ott rengeteg reform volt a menekült ügyjel kapcsolatban. Két évig nem voltak azonosak a szabályok, tehát állandóan változtak, és ezek az átvilágítási folyamatok során rájöttek arra, hogy ez csak rengeteg pénzt és időt vesztegettek el. Nagyon kevés olyan indok volt, amire ö, hivatkozni lehetett a vissza, az eljárások visszautasításánál, tehát itt elképzelhető, hogy ez egy újabb joghézag lesz. Egy másik kérdés, a kötelező elosztás, hogyha ez nem tetszik önöknek, akkor hogyan lehet a szolidaritást biztosítani, ezt tudom válaszolni egy percben. Erről egyébként elég nagy, tehát elég széles körben írtam. Az erre vonatkozó írásos dokumentumaimat el is tudom esetleg újra küldeni. A legfontosabb itt az, hogy csökkentsük a szükséges időt és költségeket onnantól kezdve, hogy megérkezik a kérelmező egészen addig, amíg elindul a folyamat. Én ugyanazt tudom mondani, amit 20 éve is mondott a UNHCR, csak, ugyan, csak ott lehet lefolytatni az eljárást, ahol beadják, ebből csak az az egy eset jelenthet ki vételt, hogyha a menedékkérőnek a családja az Unió más tagállamában él. De hát nagyon nehézkes ennek a működtetése. Természetesen a felelősségek és a költségek is nagyon aránytalanak, de hát ezért van európai költségvetésünk. A pénzügyi transferek jelenleg minimálisak, és nagyon messze állnak attól, hogy lefedjék az eljárások és az ellátás költségeit. Én szerintem, én nem értem, hogy ez miért van így. És végül, az egyik súrlódási pont az abból adódik, hogy attól félnek a menedékkérők, hogy egy olyan helyen maradnak örökre, ahol mihez semmi közük nincs, nincsen ott családtagjuk, és így tovább. Mi van akkor, hogyha azt ígérnénk nekik, hogy tovább mehetnek egy olyan helyre, ahol akár munkát vállalhatnak, vagy vannak ismerőseik, hiszen itt egy EU szerte érvényes státuszról beszélünk, ez egyébként a jogszabályokban is le van fektetve. Természetesen utolsó pontként Ernst asszonynak a családegyesítésre vonatkozó záradékok tekintetében eléggé világos a helyzet, az új rendelet alapján. Az lenne a cél, hogy a záradékot valamennyire szélesítsük, hogy ezt ne csak nagyon különleges esetekben tudjuk alkalmazni, másodszorban pedig egy világosabb szabályrendszerre van szükség, de én itt alapvetően azt szeretném mondani, hogy a Dublin 3 implementációjában már most is nagyon nagy potenciál rejlik, lehetne javítani a helyzeten. Sajnálom, hogyha saját magamat kell állandóan reklámoznom, de hát nem olyan régen egy, egy svájci NGO és a UNHCR közösen egy tanulmányt jelentetett meg, amely pont erről a témáról szól. Ennek az a fő üzenete, hogy rengeteg olyan doktrína van, amelyek megakadályozzák a családegyesítési jog megvalósulását. Ezt pedig nagyon sokszor lehetne alkalmazni, sokkal gyakrabban, mint ahogyan arra jelenleg sor kerül. Köszönöm szépen, akik még túlélték ezt a hosszú maratont. Háromkor folytatjuk a munkát nagyon sok munkánk van, délután is, Jurova biztossal találkozunk, struktúrált párbeszéd formájában, aztán pedig Skinas biztos következik, úgyhogy háromkor kérem, hogy mindenki legyen itt. És lezárásként pedig Keller asszonynak adom meg a szót, öné a szó. 5 percben maximum. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, és mindenkinek szeretném megköszönni a munkáját, az összes titkársági munkatársnak, az Európai Parlament képviselőinek, a felszólalóknak is szeretném megköszönni a munkáját. Látom, hogy többen már kimentek, de mindenképpen azt szeretném elmondani, hogy nagyon fontos az, hogy ilyen jó szellemiségben folyt le ez a mai találkozó. nagyon fontos az, hogy többen, többet és jobban szeretnénk tenni. Van itt egyfajta pozitív energia ebben a tekintetben, és azt gondolom, hogy ez az, ami ránk jellemző. Néhány gondolatot kiemelnék. Az egyik a kormányzásra, az irányításra vonatkozik. Azzal kapcsolatban, hogy dolgozunk többet együtt, mert a bizalomra nagyon sokan utaltak, és ez tényleg nagyon fontos. Én hiszek abban is, hogy a motivációkat végig kell gondolni, és azt is, hogy hogyan tudjuk okosabban kezelni a családegyesítést, aztán a munkavállalási célú migrációra is ki kellene térnünk. Az idő, a határidő kérdését sem szabad, hogy figyelmen kívül hagyjuk, mert van ennek több aspektusa is. Idő kell ahhoz is, hogy egy helyzetet értékelni tudjunk. A rossz ö, időfelhasználás az pedig arra értendő, amikor feleslegesen pazaroljuk az időt. Köszönöm szépen a mai napot. Még nem állunk a végén ennek az útnak, úgyhogy köszönöm szépen a jövőbeli segítséget is. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy segít nekünk a nemzetközi kötelezettségvállalásainknak megfelelni. Köszönöm, és valóban jelentéstevőként tényleg nagyon fontos ezt a témát összefoglalni, a LIBE szakbizottság nagyon büszke a munkájára. Nagyon örülök annak, hogy ez a speciális híring megvalósult a mai délelőtt során, és mindenképpen arra szeretnék emlékeztetni, hogy délután ismét találkozunk, de az ülést most lezárjuk, háromkor találkozunk, de még van egy koordinátori ülésünk. Köszönöm szépen!